Allora iniziamo? Szóval kezdhetjük-e? Kellemes délután kívánok mindannyiunknak. Néhány percet vártunk volna Becsevaszki elnök helyettesre. Sajnos, talán önök is hallották, egy szomorú gyászeset volt Lengyelországban, Becsevaszki elnök helyettesünk asszisztensét meggyilkolták egy merénylet során, és elnökhelyettesünk másik asszisztense is megsérült súlyosan. Tehát az első napi rendi pontként azt kérném, hogy hát emlékezzünk meg egy perc csendel és felállással Marek Rozikról. Naturalmente le nostre più sentite condoglianze. Természetesen őszinte részvétünk Marek Roszik családjának, és a legjobbakat kívánjuk felépülést a másik asszisztensnek, aki megsérült. Azt hiszem, hogy ezután, a szomorú történet után megkezdhetnénk a, az ülésünket, és ha nincs különösebb kifogás észrevétel, akkor elfogadnánk talán a mai napi rendet de még azért megkérdezem, ha az ülés végéig nincs észrevétel, akkor az előző ülés jegyzőkönyvét is elfogadottnak tekintjük. A négyes napi rend pontra térve, a nők mezőgazdaságban és vidéki területen betöltött szerepe a cím. Egy nagyon érdekes workshop volt a nők mezőgazdasági szerepéről, amit a mi bizottságunk, talán emlékeznek rá, szeptember 28-án tartott, akkor Elizabeth Jegel eh, felszólalt, és eh, ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban ma is be fog számolni. Emlékeztetnénk mindenkit, hogy a vonatkozó módosítók határideje november 16-a tehát ismétlem, nem november 16-áig lehet ezzel a témával kapcsolatban 12 óráig benyújtani módosító indítványokat, most pedig megadnám Elizabeth Jéggel képviselőnek a szót. Elizabeth Jég a szó. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok, hogy saját kezdeményezésű jelentésemet bemutassam. Mint hallottuk, van lehetőség, van idő rá, hogy módosítókat benyújtsunk, a javaslatokat szívesen venném. A nőket a mezőgazdaság képviselő szervezetektől mint tudják, a nők szerepe a mezőgazdaságban közel áll szívünkhöz. November 17-én a bizottság közleménye megjelenik a mezőgazdaságról, amely az első és második pillér egyes témáiról szól. Ebben fontos témákban a nők szerepe is szerepel, de gyakran elhanyagolják. Márpedig a nők, a mezőgazdaság és a vidéki területek nagyon fontos eleme. Ez világosan kiderült a műhely munka során. Az is kiderült, a korábbi jelentéseim mert megkapták nőszervezetek képviselői. Nos, az előtervezetben már világos volt, hogy a nők kérnek képviseletet. Egyes kollégák reagáltak, valamint a kopától és más szervezetek, amelyek nőket képviseltek. a ö, nagy számban jöttek visszajelzések. Az előtervezedőben már ö, szerepeltek ö, ebből származó ö, megállapítások. A kap, a ö, vidéki területek ö, és a mezőgazdaság ö, megfogalmazott célok elérését szolgálja. Ehhez előfeszítés kell minden érdekelt fél részéről. Most éppen a gondolkodás fázisában tartunk. Valóban figyelembe kell venni a potenciált, de a nők lehetőségeit is a vidéki területeken. Ezt látok az életminőség, a vidéki területek fejlesztése nem képzelhető el a nők szervezet részvétele nélkül. A vidéki területeken olyan nőket, fiatal nőket tanulunk, akiknek diplomájuk van, és úgy döntenek, hogy elhagyják ezt a területet. Ezen a jövőben változtatni kell azt kell előmozdítanunk, hogy ez változik meg, és akkor tud a vidéki társadalom megváltozni. Ezt húztuk alá a műhely munka során. A nők nagyon fontos szerepet játszanak a mezőgazdaságban. Az elmúlt években a nők hozzájárultak a mezőgazdasági ágazat diversifikálásához a mezőgazdasági ágazat konkrétabban tudott fejlődni, a mezőgazdasági vállalatok újításokat vezetnek be, és ez gyakran nők kezdeményezésére történik. További kulcs aspektus a nők szerepének megerősítése a szakszervezetekben és más szervezetekben. Miről is van szó? A nők képviseletét és részvételét kell erősíteni ezekben a szervezetekben. Ez a jelentésben szerepel is, a nők legyenek megfelelően képviselve az egyesületekben, szakszervezetekben és egyéb szervezetekben, amelyek mezőgazdaság területén létesülnek. A mezőgazdaságban dolgozó nők kérdésével is foglalkoztunk. Ezt a munka irányt fogjuk folytatni. Örömmel olvastam a módosítóikat. Nagyon örülnék, hogyha szorosan együtt tudnék működni minden kollégával, aki módosítót nyújt be. Azt hiszem, ez jó jelentés, és úgy gondolom, hogy E, ennek segítségével igazi vita indulhat a vidékfejlesztésre az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor megkezdenénk a hozzászólásokat, de szállnak képviselő kért szót, tessék. E, dziękuję bardzo. Gratuluje pani poseł Jegle. Köszönöm szépen, gratulálok Jegle asszonynak a kiváló dokumentumhoz a nők szerepéről a mezőgazdaságban és vidéki területeken. Ez különösen fontos téma. Múlt héten magam is láttam, hogy hány nő találkozik problémával szociális konzultációk voltak Nyugat-Lengyelországban. Több tucat olyan ember vett részt, aki vidéki szervezeteket képviselt, illetve segélyszervezeteket, illetve a rendőrséget és az önkormányzatokat. Némi konklúziót vontam le, és ezeket szeretném bemutatni. A nők, akik jelen voltak a konzultációkon, projektekben vesznek részt. Elmondták, hogy elő kell mozdítani az e-bizniszt, a marketinget. Vannak nők, akik már saját honlappal rendelkeznek, és sikeresen működnek együtt más foglalkozások képviselőivel. Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy vannak olyan szolgáltatások, mint például a napközi. Legyenek ilyenek. Ha léteznek, akkor ez könnyebbséget jelent a nők számára, van hol elhelyezni a gyermekeket. Ez később is nagy segítség a szakmai és családi élet összeegyeztetésében. A az óvodás korban seg, sajátítják el a gyerekek a szociális képességeket. Ez nagyon fontos a, ennek a lehetőségnek a kihasználása, ahhoz, hogy ezen területek fejlődhessenek. Ezek csak az én régióban 260 ilyen helyi szervezet van, és ezek különböző projektek, többek között oktatási projektek végrehajtásában jelentős szerepet játszanak. A konzultációkon jelen lévő nők hangsúlyozták, hogy a jó gyakorlat cseréjére, oktatásra, képzésre milyen nagy szükség van. Szeretnék gratulálni újra a jelentéstevőnek a jól végzett munkához. Szeretném, hogyha ezeket a megjegyzéseket figyelembe venni, amelyeket most elmondtam. Elsősorban az e-kereskedelemmel kapcsolatban, illetve a napközi léte, amit szeretnék aláhúzni Nagyszerű. Ártunk képviselő a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Jegle asszonynak. Nagyon globális jelentés, ami itt előttünk hever. A mezőgazdaság multifunkcionális, erről nem szabad megfeledkezni és van időnk visszajelzés kapni nőszervezetektől. Ez azt jelenti, hogy együttműködés valósulhat meg. Sikerül bevonni állampolgárainkat a munkánkba, a jelentés megírásába. Nagyon örülök, hogy ezt tapasztalhatom. Egy-két megjegyzésem lenne a jelentéstevőnek. A fő kérdésekről beszélt, arról, hogy a nők és a mezőgazdaság hogyan tudnak nem fő célok megvalósítása. A 17-es bekezdés nagyon tetszett, ahol a női vállalkozókról van szó. Ez nem csak a CAP-ról, hanem az FP27-esről is szól azt hiszem nagyon fontos a célkitűzéseket az EU 2020-as stratégiájának fényében nézni. Ez az eredeti tervezetben másként jelenik meg a mezőgazdaság viszonylag szerény helyet kapott. Akkor még továbbra is alá kell húzni, hogy az EU 2020 as célok elérésében mekkora szerep a mezőgazdaságra. Ami az oktatás képzést illeti, ez megint csak aláhúzandó, hogy ez milyen fontos. A kollégám már beszélt az e-kereskedelemről. Egy-két kérdésem lenne a jelentéstevőnek. A hatodik bekezdésben eh, keretfeltételeket eh, kér a vidéki területek munkakörülményeihez. Eh, mit ért keretfeltételeken ez a kérdésem? Az első bekezdés kimondja, hogy az európai egyesítés célját szolgálja a nők helyzetének javítása. Szeretném, hogyha ezt e, magyarázná a, e, az előadó. E, szinte az első e, bekezdése lenne további kérdésem. Az idősek e, gondozása, gyermekgondozás, ez talán az európai szociális alap dolga lenne, és nem a kapé. Még egyszer köszönöm szépen Jegle asszonynak a munkát. Köszönöm, Árkin képviselő. Martin Oszling a szó. Ja, <clears throat> Frau Jegle, vielen Dank für den Bericht. <clears throat> Er beinhaltet vieles, äh, was wir... Nos. Sok minden abból, amit ön elmondott, äh, Jegelöszön találkozik az egyetértésünkkel, és mindezt persze a kap reformjához kell kötni, ez világos kell, hogy legyen. Ön többféle problémát említett itt, egyfelől, hogy a kvalifikált nők hagyják leginkább ott a vidéket, hiszen nincs munkalehetőségük. A lényeg itt az lenne, hogy a mezőgazdaságból élők jövedelme egy bizonyos szintű legyen ahhoz, hogy a nők is ott maradjanak. Van itt még egy aspektus, amit azért egy kicsit mélyebben kéne taglalni. Az a lehetőség, hogy legyenek gyermek gondozó, tehát a lakhelyekhez közeli óvodák, bölcsödék, gyerekeket felügyelő és gondozó intézmények. Ez korábban nem volt akkor a probléma a mezőgazdaságban, de most olyan a bölcsöde óvoda deficit, hogy emiatt is kimarad sok nő a munkából. 20-as pontban azt halljuk, hogy minden fórumon képviseltetni kell a nőket, mindenek előtt azokban, ahol általában azért férfi uralom van, hogy most itt ne legyek túl eufemisztikus. Többféle <clears throat> vita alakulhat ki e körül, a kérdés körül, a kontingens bevezetése körül. A kezdetben talán szükség van rá, mert különben esetleg az a veszély fennáll, hogy csak beszélünk, beszélünk, arról az nem történik semmi. Még egy dologra véleményem szerint rá kell világítani, nők, mint szabad ö, vállalkozók, ö, egyéni vállalkozók, a mezőgazdaságban ennek is meg kéne teremteni a lehetőségeit, hogy alapíthassanak vállalatot a nők, és így végezhessenek munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Polcon elnök helyettesül szó. Tack, herr ordförande, och eh, tack, fru Jägle. Jag tycker det är ett utmärkt Köszönöm eh, szépen eh, a eh, jelentéstevőnek egészen különleges jelentés a mai. Nem értek egyet Atkin kollégával a mai napon. Azt hiszem, hogy a mezőgazdaság nem csak mezőgazdasági termékek előállítását célozza. Nem csak ez a szerepe. Életet visz a vidéki területekre, és nagyon sok tevékenység kapcsolódik hozzá. Különböző források vannak a vidéki területeken. a gyerekeket, és a szülőket is el kell látni, hogyha azt akarjuk, hogy a nők úgy szervezzék az idejüket, ahogy az szükséges. Ez segíti a munkahelyteremtést azon régiókban. Szeretnék egy megjegyzést tenni. Talán provokációnak hangzik ez a megjegyzés. 19. bekezdés a jelentésben. Nem 18, 18, ott az olvasható, hogy a nők a mezőgazdasági szférában nagyon gyakran szakképzettségre, képzésre szorulnak. A, a hangsúlyt inkább a nőkre kell helyezni főleg a mezőgazdaságban dolgozó nőkre. A mezőgazdaságban dolgozó nők nem e, mind mezőgazdaszok feleségei e, vannak e, olyanok, akik nem mezőgazdász férjel rendelkeznek. Ezért külön kell tárgyalni a férfiak szerepét a vidéki területen. Ez kiváló jelentés, és természetesen támogatni fogom. Nem kérek módosítást, szerintem jelentés jó. Anán Paulson. Köszönöm, Paulson. Aztán James Nicholson kért szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Nagyon jó jelentés. Egyetértek sok megjegyzésről, ami elhangzott. El kell fogadnunk, hogy a vidéki területek, a mezőgazdaság az utóbbi 20-34-40 évben megváltozott, és ez különböző kritériumokat, új kihívásokat jelentett egyes nők nem a mezőgazdaságban dolgoznak, mikor vidéki területen élnek. Ezt is figyelembe kell venni. Más szerepet töltenek be. Azt hiszem, az egyik megoldás az az, hogy modern technológiát kell alkalmazni, akkor könnyebb betölteni több párhuzamos szerepet korábban a mezőgazdaszok az állatállományjal foglalkoztak, de most belépett a technológia. A képzés ezért az egyik fontos eszköze annak, hogy elősegítsük az ilyen irányú fejlődést. Eh, Martin Hausling azt hiszem teljesen eh, jogosan eh, jegyezte meg, hogy nem minden nő, aki a mezőgazdaságban dolgozik, mezőgazdász felesége, hanem lehet maga is egy gazdaság vezetője, például tej gazdasági, ez nem kizár dolog. Ezzel is együtt kell élni a vidéki társadalmat is fejleszteni szükséges. A mező, az idegenforgalom is például ebben az irányba hat. Azt hiszem, végül is méltányos életet szeretnénk mindenkinek, aki vidéki területen él. Ez az, ami a szemünk előtt kell lebegjen. Köszönöm. Luis Cabola Santos, a la parola, prego. Luis Cabola Santos kért szó. Tessék, Luis. Köszönöm. Elnök úr, én is szerettem volna gratulálni a jelentéstevőnek, Jegel asszonynak kiváló munkájához úgyis, mint árnyék előadó Dancili asszony nevében is, a szocialista csoporttól ő nem tud jelen lenni, de megkért, hogy helyette is fejezzem ki szinte teljes egyetértésünket a probléma megközelítéshez. Hozzátenném, hogy politikában szokás azt mondani, hogy egy nagy politikus mögött mindig van egy nagy feleség. Vagy majdnem mindig. Én azt hiszem, hogy ezt a mondatot a mezőgazdaságra még inkább lehetne használni, egy földművelő, mezőgazdaságból élő vállalkozó mögött biztos, hogy mindig kell legyen egy nagy nő, egy mezőgazdasági üzemben szinte majdnem minden tevékenységet kell tudnia folytatni, és komplementer tevékenységekről, másodlagos tevékenységekről is szó van itt, hagyományos termékek előállításáról, jövedelemkiegészítő agriturizmus tevékenységek, amiben azért a nők a főszereplők leginkább, ha egyenesen nem ők maguk a vállalkozók is. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egyenlő státuszt kapjanak, és fontosabb szerepet, és ez biztos vagyok benne, hogy a vidéki területek fejlődéséhez fog hozzájárulni, és hát ez kell a célja legyen Jégel asszony jelentésének is, és ezzel a szocialista csoport teljes mértékben egyetért, frakció egyetért, mindig elkötelezett partnereket talál bennünk erre. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kán a képviselő? Annyit szeretnék mondani, hogy volt lehetőségem elolvasni ezt a jelentést, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, mert miután elolvastam a jelentését, az derül ki számomra, hogy minden benne van, amit a lett mezőgazdász nők szeretnének benne látni. A nők jobb bevonása a gazdaságba, a vállalkozó nőknek a hálózatát hozza létre a vidéki területen. Ezt meg kell könnyíteni, ösztönözni kell pénzügyi támogatással is, azért, hogy fenntartható legyen ez az állapot kell ö, tudjanak hozzájutni, hozzá kell tudjanak jutni hitelhez a gazdasági tevékenység folytatására. A nők oszák meg tapasztalataikat más nőkkel, illetve támogassák azokat, akik az első lépéseket teszik meg ebbe az irányba. Szeretnék még egyszer gratulálni a raportőrnek. Bene, chiude il dibattito. Jó, akkor ezt a vitát az elnök helyettesünk fogja lezárni. Oui, euh, de la même manière. Hasonlóképpen, mondja José Bové, magam is támogatom ezt a dokumentumot. Szeretnék két pontot aláhúzni. A parlamentben, Strasbourgban múlt héten volt egy szavazás az anyassági szabadságról. Fontos lenne, hogy legyen egy kihegyezett pont ebben a szövegben a mezőgazdász nők anyasági szabadságáról, és arról, hogy hogyan lehet meghosszabbítani ezt a számokra. Második megjegyzés az L4-8-14-hez kapcsolódik a preambulum bekezdésben. A jelentés aláhúzza a bizottsági jelentés aláhúzza a kis mezőgazdasági üzemek szerepét el kell ismerni a nők státuszát, mint mezőgazdászokét. Sok országban még nincs ilyen szinten a jogrend, hogy elismerjék a nők és férfiak egyenlő státuszát mezőgazdasági területen. Nagyszerű és köszönöm. Mielőtt Jégelasszonynak visszaadnám a szót, a a jelenlő bizottsági képviselőt kérném, ma Rózi. Like to thank. Először is szeretnék köszönetet mondani a kezdeményezésért. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést. A második pillérben a kapban van lehetőség a nők helyzetével foglalkozni és a vállalkozói tevékenységet támogatni. Jegle eigen dynamics-ról, saját dinamikáról beszél. E, ezeket e, az új fejlesztési programok értelmében lehet támogatni, csak kevés e, példánk van erre. Azt hiszem, itt előre lehetne lépni. A bizottság megpróbál ösztönző intézkedéseket foganatosítani. Nos, a nők vonatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nőkre az ö, új ö, irányelv, és reméljük, hogy a segítő házas társ státusza is javul majd a könyvő tagállamokban. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Browser úrnak. Most pedig Elizabeth, visszaadom neked a szót hogy a feltett kérdésekre egyrészt válaszol, másrészt ezzel fejezzük be a vitát, és gratulálok én is a munkádhoz. Nos, köszönöm. Még egyszer, elnök úr, és minden kollégának természetesen, akik hozzászóltak. A legutóbbi bizottsági észrevételből kiindulva azt kell mondjam, hogy valóban ez a valós helyzet és mint célomat is megemlítettem, az új kapvita kapvita keretében a 13 utáni, 2013 utáni időszakról, hát vissza kéne térni ehhez a javaslathoz, ami itt elhangzik, hogy ezt egy kicsit valóra válthassuk, hát ez lenne valahol a mi jó kívánságunk is ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de Reagálni próbálnék néhány kollégának az észrevételére is, mindenek előtt. Hát egy, egyébként kérem a kollégákat, hogy később is vegyék fel velem a kapcsolatot, ha részletesebben akarnak néhány pontot megvitatni. Itt azért olyan nagyon sok idő nincs. A bizottsági szavazás az január 26-án lesz. Plenárisra körülbelül 2011 márciusában ér ez a dolog, tehát addig azért van idő, arra is, hogy a nemzeti szövetségekkel és érintett egyesületekkel beszéljenek, vitassák meg a dolgokat. Én szeretném, hogy itt lenne egy nyilvános ö, odafigyelés is ezekre a kérdésekre, nyilvánosságot is meg kéne ebben közelíteni. Az én jelentésem is, és egyéb feedbackek is foglalkoztak. Itt bizonyos olyan kérdésekkel, olyan igény is felmerült, ami enyhíteni kívánt bizonyos megfogalmazásaimon, de véleményem szerint mindezek kapcsolatban lehet talán ezen a szövegen ilyen értelemben javítani, módosítókon keresztül, tehát szövegmódosításokkal, ami pedig az óvodák bölcsödék hiányát, illetve szerepét illeti a mezőgazdaságban tevékenykedő nők szempontjából. Hallható volt, hogy Olaszországban mi történt ezzel kapcsolatban, Németországban ilyen nincs, jó lenne a jövőben valami ilyesmi irányba elmozdulni. A biznisz tekintetében, hát ez is valahogy bekerült itt a jelentésbe, illetve néhány kolléga utalta, arra, hogy jó lenne, aztán e, nők, mint vállalkozók, hogy ugye hát, hogy erősíteni kell a nők ilyetén szerepét, Harkins képviselő mondta. Én egyetértenék e, Bálc képviselő szavaival, számomra is ez egy fontos kérdés, és önnek is válaszolok mindjárt. Valószínűleg az ön által látott nehézségek vagy problémák leginkább nyelvi eredetűek. Én németben ö, úgy nevezem őket, hogy vagy vidéki területeken élő nők, vagy a mezőgazdaságban tevékenykedő nők, tehát én megkülönböztetek, mert vannak olyan nők, akik hát vidéki területen élnek, de egyáltalán nem a mezőgazdaságban tevékenykednek, vagy csak rokonaik, tehát ez itt egy picit nyelvi kérdés is, hogy melyik nyelven mit hogyan nevezünk helyesen, és akkor jobban látjuk a kérdést. A nők a különböző mezőgazdasági területeken élő nők lehetnek önálló vállalkozók, de akár kooperálva is együttműködhetnek és családtagjaikkal, és és lehet olyan nő is, akinek van valamilyen független tevékenysége. Tehát itt valahol azért azt is kéne garantálni, hogy más típusú munkák is legyenek egy vidéki térségben, hogy azért maradjanak ott olyan nők is, akik nem a mezőgazdaságból, de azért ott kívánnak élni és más tevékenységet folytatni. Hmm, aztán azt hiszem, hogy nagyjából, vagy fővonalakban a gyermekek kérdésére is válaszoltam. Engem is meglepett az a dolog, hogy hányan vetették fel ezt a problémát. Keret állapotok, vagy keret körülmények eh, hatos ponttal kapcsolatban már kinképviselnek igaza van. Vannak a különböző kompetenciák itt az általam taglalt vagy tárgyalt eh, kérdésekben ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ezért foglalkozhatok mindezeken dolgokkal. Itt többféle forrásból származnak a bevételek is. A kap szintjén kell tudnunk megérteni, hogy mely elemek vonatkoznak ránk specifikusan, és hát persze vannak itt pontok, amelyek más bizottságok illetékeségi körébe tartoznak ezen bizottságoktól is érkezhet igény, vagy javaslat, vagy kérdés, a miénkhez alapjában véve hasonlóak. Aztán, hát persze fel kell tennünk meg a kérdést, hogy a programjaink mire jók, hogyha konkrétan az emberek hasznát nem szolgálják. Szerintem itt azért az lenne igazán fontos, hogy konkrét intézkedésekről beszélhessünk. Voltak itt óvoda bölcsőde kérdések, ezzel kapcsolatban is várok majd eredményeket, meg hát konkrét javaslatokat. Volt ugye itt szó a kvótákról, hogy a rózsaszín úgynevezett női kvóta az akár 40%-ot is elérhessen, eh, ahogy ezt eh, jelezték. Én megpróbáltam egy kicsit enyhíteni ennek a dolognak a <laughs> megfogalmazásán, de e meglátjuk, hogy eh, most melyik álláspont fog érvényesülni. De még egy dolgot szeretnék én is kérni vagy jelezni. Ez azért összefüggésben van a mezőgazdaságban dolgozó nők képesítésével is. Tehát konkrét dolgokat kell szerintem itt követelni, vagy kérni. Ebben a jelentésben én valahogy buzdítanám is a nőket és a nők különböző szervezeteit, egyesületeit a mezőgazdaságban, hogy hát azért próbálják már a saját előnyükre felhasználni azt, ami már létezik. Úgyhogy én felszólítanám a nőket, hogy vitassák meg eh, a már létező lehetőségeket is a saját országos nemzeti szervezeteikben. Tehát egy picit mozduljanak ők is. Aztán válaszoltam arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 20-30 évben, 40 évben nagyon nagy fejlődése ment át a vidéki térség is, amit így nevezünk, és ez komoly változásokat is jelentett. Tehát helyesebben jobban kéne leírni ezt a helyzetet. amit persze vonatkozik az életkörülmények javulására is a vidéki térségekben, például az anyasági szabadság, szülési szabadság, ezzel kapcsolatban is várok én módosító javaslatokat. Egy dolgot el kell ismerjek, hogy szerintem ez egy szubszidiaritásra vonatkozó téma, személyesen így gondolom, de persze készen állok a módosítókat megvizsgálni, és esetleg új elképzeléseket benni. Bovek képviselőnek pedig azt mondanám, ő ugye a kapot említette, azon belül is a vállalatokról, vállalkozásokról beszélt, kifizetésekről, amelyeket egyaránt érintenek férfiakat, nőket. Én különböző szervezetekkel beszéltem Kópa, várok módosító indítványokat, azt is szeretném tudni, hogy a tagállami képviselők is mit tudnak erre mondani. Az alkalmazással lesz itt talán némi gond a végén. Én azzal fejezném be, hogy köszönöm szépen az észrevételeket, és nagyon várom a módosító indítványokat. A következő vitát is várom és remélem, hogy együtt tudunk működni annak érdekében, hogy kompromisszumos megoldásra jussunk az összes módosítóból veszekedés nélkül. Köszönöm, mondja az elnök úr, jó munkát kívánok, és mindenkit emlékeztetnék újra arra, hogy a határidő, a módosítók határideje november 16-a 12 óra. Most pedig az ötödik napi rendi pontra térnénk, az EU mezőgazdasága és a nemzetközi kereskedelem. Kedves kollégák! Tudhatják, hogy a kereskedelmi nemzetközi egyezmények, valamint a mezőgazdasági termékek liberalizációja rettenetesen nagy hatással van az Európai Unió termékeire is. Ez a téma tehát a figyelem középpontjában áll alapvetően, és a versenyképesség, minőség és a az állategészségügy, élelmezés, egészség szempontjaiból is egy rendkívül fontos téma hiszen ezekben a termékekben mindezen szociális értékek is megvannak. Meg kell oldanunk, hogy a torzulások elkerülhetőek legyenek, az Európai Uniós szabályokon kívüli playerek ne tudják ezt a helyzetet olyan alakítani, hogy hát a saját versenyképességi esélyek jelentősen nőjenek, mi hátrányunkra. Ezért lenne szerencsés, a ö, szociális és környezeti sztenderdek az kiterjesztése nemzetközi szinten. Hát aztán képviselő lett a jelentéstevője ennek a témának. A Nemzetközi Kereskedelmi ö, ö, Bizottsággal együtt. Papasztánkhoz képviselőnek adnám meg rögtön a szót, és mindjárt emlékeztetnék a módosítók határidejére, ami ezúttal november 10-e. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak a jelentés néhány vetületét szeretném most kidomborítani, és ezt a ö, vonatkozó indítványt, amit előttünk található. Nos, ami a kapjövőjét illeti, azt gondolom, hogy biztosítani kell a kohéziót, az összefüggést a mezőgazdasági politikák és a nemzetközi kereskedelmele vonatkozó politikák között. Ez rendkívül fontos. Ami a külügyi politikákat illeti, az EU-nak ebben a mezőgazdaság központi szerepét kell biztosítani. Ugyanakkor biztosítania kell a megfelelő élelmezés ellátást is, élelmiszer ellátást is. A bizottság a mezőgazdaság területén több engedményt tett, különösen ami a hozzáférést illeti a külső piacokra, legyen az áru vagy szolgáltatás piac, és itt különböző problémák léteznek. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan politika. Azt kellene elérni, hogy a bizottság felmérje az európai mezőgazdaságra tett hatásait ezen intézkedéseknek. És ezen eredményeket még a tárgyalások megkezdése előtt közé kellene tenni. Méghozzá úgy, hogy ö, büntetni lehessen ezen döntéseket, és el kell magyarázni, hogy egy adott döntés miért született. Például, ami a bizottság döntését illeti, hogy felvegye ismét a tárgyalásokat a Mercosur országokkal, ezt a parlamentnek szank- szankcionálnia kellene. És itt konkrétan a bizottság által képviselt álláspontra gondolok. Azt hiszem, hogy a parlamentnek is el kellene érnie, hogy meghallgassák az ő véleményét. Hiszen nem szabad, hogy a bizottság úgy tárgyaljon, hogy ne tudja, hogy az adott tárgyalásnak milyen kihatása lesz a mezőgazdaságra. Ezen tárgyalások keretein belül azt kellene elérni, hogy minden olyan területen, amely az EU-t érinti, a megközelítésnek a célja az legyen, hogy biztosíthassa az egyensúlyt a belső termelés és az EU exportja és az EU gazdáinak a bevétele között. Erre egy példa. A bizottság által tett engedmények a cukortermelésben a dél-amerikai országokkal kapcsolatban, ezen engedmények veszélybe sodorják az európai cukor alap stabilitását, pedig már eleve nagyon rossz a helyzet. Ugyanis a cukorágazat reformja hát felborította a kialakított egyensúlyt. Azt mondják, hogy az EU piac nyitása miatt kártérítése van szükség, ezt mondja a bizottság. De a költségvetési aspektuson túlmenően ezen eseti kártérítések nem tudják valóban kompenzálni azt a negatív hatást, amely az EU mezőgazdasági termelésének csökkentéséből adódik. Nem elég az EU versenyképességét, elnézést, termelési kapacitását garantálni, nagyon fontos, hogy megfelelő minőségűek legyenek a termékek. Tudjuk, hogy az EU jelenleg olyan minőségi szabványokat vezetett be, amelyek a világon a legmagasabbak. Tehát ugyanezen feltételeket kellene alkalmazni a behozott termékekre is, amelyek az EU-ba arra kerülnek. Ez az egyedüli módja annak, hogy az európai gazdáknak garantálni lehessen a méltányos versenyhelyzetet, és így lehet ugyanakkor az európai fogyasztók egészségét is védeni. Ez az oka annak, hogy azt gondolom, hogy sokkal részletesebben kellene ellenőrizni az importtermékeket. Sajnálatos módon a bizottság úgy tűnik, hogy ezt nem akarja meghallgatni, legalábbis ami a korábban aláírt megállapodásokat illeti, nem emeli ki, hogy egyenlő feltételrendszer mellett kellen, kelljen az importtermékeket is vizsgálni. Minden esetre a partnereinktől a jövőben azt kellene kérni, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi vállalásokat és kötelezettségvállalásokat, és a nemzetközi rendelkezéseket. Ez az EU érdeke, különösen akkor, hogyha látjuk, hogy mekkora export potenciálja van az Európai Uniónak, és hogy mennyi mindent lehetne még exportálnia. Hogyha nem megfelelőek a vámtételek, az európai termelés ezzel veszélybe kerülhet. Ami a dohai tárgyalásokat illeti, a bizottság rendkívül nagy lelkű ajánlatot akart a mezőgazdasággal kapcsolatban megfogalmazni. A VTO elnöke által összeállított legutóbbi 2008-as draft modellt hogyan is lehetne most akkor lefordítani? Hát csak úgy lehet ezt értelmezni, hogy még nagyobb engedményre lenne szükség. A bizottságnak mindenképpen tiszteletben kell tartania a tanácstól kapott mandátumát, és azt kell elérni, hogy semmiképpen se tegyen olyan vállalásokat a bizottság, amely esetleg már előre befolyásolhatja a KAP 2013 utáni reformját. Emlékeztetnék rá, hogy a bilaterális megállapodások keretein belül a mezőgazdasági területen a mi engedményeinkre válaszul a dohai tárgyalási fordulóban más engedményeket kell kapni cserébe. Például, ami a földrajzi, földrajzi megjelöléseket illeti, ezt kötelezével kell, kell tenni a partnereinkkel kapcsolatban. Ez prioritás. Nem csak a VTO szintjén, hanem általában véve ez egy egyértelmű alapfeltétele a sikeres tárgyalásoknak a mezőgazdaság területén. És emlékeztetnék arra is, hogy bilaterális szinten nem megfelelő a képviselt megközelítés. A jelenlegi megközelítés szerint a földrajzi megjelölések, általános listája az EU részéről még nem került pontosításra, és ezt csak rendkívül tág feltételekkel kellene a partnereinknek betartaniuk. Ez tehát az általános áttekintése a tárgyalásoknak, és egyetemen kiderül, hogy kíváncsian várom a jelentés tervezettel kapcsolatos módosítókat, azért, hogy kiegyensúlyozott jelentést lehessen megírni egy ilyen fontos területen, hiszen itt a, az Európai Uniós mezőgazdasági politika külpolitikai aspektusáról van szó. Köszönöm szépen, Papasztánkusz képviselő. Megkezdenénk a vitát, sokan már feliratkoztak. E, próbáljuk megszervezni az időt. Terence Garciának adom meg a szót, tessék. Köszönöm Gratulálni szeretnék Pepesztánkhoz képviselőnek, hiszen itt tényleg találkozik mindaz, amit befoglalkozott az európai termelők számos aggájával. A közösségi importok eredet védelem, és hát a háromoldalú kereskedelem fennállásának veszélye. Tehát még egyszer gratulálnék Stamkos kollégának. A spanyol delegáció azt azért elmondanám, hogy biztos, hogy fog azért módosító indítványokkal jelentkezni. Egyetértünk, hogy kölcsönösséget kell követelnünk, és a standardeket is ki kell egyenlíteni a piacon, annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki a harmadik országokból importált termékeknek privilegizált helyzete az európai mezőgazdasági piacon a Mercosurral megnyitott újabb tárgyalások kiváló alkalmat képeznek ennek a reciprocitásnak a kérésére, de megemlíteném a Marokkó-EU megállapodást is, ami egy rettenetes megállapodás, ezt hamarosan fogják előterjeszteni, ennek rendkívül súlyos hatása lesz a közösségi mezőgazdasági termelésre. Paradicsomra gondolok itt egyéb speciál, specifikus termékekre, amit nagyon erősen fog befolyásolni a Marokkóval való egyezmény még mielőtt a Mercosur hatásait élvezhetnénk. Ott van aztán a banán problematika is. Úgyis, mint spanyol delegáció, jelzem, hogy ezen a területen is akarunk módosítókat beterjeszteni, mert a banán kereskedelemmel kapcsolatban mm, ebben nagyon fontos a harmadik országokkal való tárgyalássorozat. Egyéb nagyon fontos termékek is jelentkeznek itt. A közösségi termelésben. A világkereskedelmi szervezettel való megállapodásoknak nem szabadna, hogy a zöldséggyümölcs termékek területén hátrányt képezzen. Itt a belépési, beléptetési árakra vonatkozóan, a marokkói paradicsomra vonatkozóan is hasonló igényeket jelentenék be ezt jelzik sokszor a közösségi termelők. Jó alkalom ez tehát arra, hogy erre a problémára rámutassunk. Már most komoly károkat okoz a létező megállapodás, és úgy tűnik, hogy ez még tovább romolhat a közösség szempontjából. Itt technikai hibáról van szó, amit politikailag kell megoldani. Köszönöm szépen. Mor- Morvai képviselő szó. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, mintha ennek a jelentésnek kapcsán két alapvetően igazságtalan megközelítés között választhatnánk. Hogyha az Európai Unión kívüli gazdák szempontját nézem, tehát a harmadik világbeli, sokszor nagyon szegény országok szempontját, akkor azt lehet mondani, hogy micsoda igazságtalanság, hogy nekik milyen nehéz versenyezniük az úgymond agyon támogatott, tehát exporttámogatásokkal biztostott és egyéb támogatások által megsegtett európai uniós gazdákkal a piacon. Tehát milyen igazságtalanság az, hogy nekik nincsenek egyenlő esélyeik, segíteni, támogatni kellene őket ahhoz, hogy a piacon egyenjogú szereplőként részt vessenek. Ha viszont az Európai Unió gazdáinak a szempontját veszem figyelembe, különösen a volt kommunista országok gazdáit, mint az én saját hazám, mondjuk Magyarország rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdáit, ők pedig pont a fordítottját mondják, hogy már most nagyon igazságtalan az a helyzet hogy olyanokkal kell versenyezniük akiknek nem kell megfelelniük azoknak az igen magas követelményeknek és elvárásoknak mint az európai unió gazdáinak és plusz még ugye a volt kommunista országok gazdáit számos egyéb teher sújtja mint például a lényegesen kevesebb európai uniós támogatás az eu n régi tagállamok gazdáihoz képest. tehát a látszat az hogy vagy egyik, vagy másik igazságtalanság mellé állok. Én azt gondolom, hogy azért van harmadik út is, és ez a harmadik út pedig, hogy az Európai Unió fogadja el az élelmiszer önrendelkezés alapelvét, ami azt jelenti, hogy alapvetően minden ország, minden közösség gazdái a saját maguk piaca számára termelhessenek, és a a nemzetközi kereskedelem pedig olyan vonatkozásban zajolhassék, hogy azt exportáljuk európai gazdák, ami a harmadik világ országaiban nem termelhető meg és viszont csak azt hozzuk be amit az európai unió gazdái nem tudnak megtermelni. tudjuk azt is hogy a fogyasztó szempontjából is a legjobb a legegészségesebb a helyben termelt friss élelmiszer a környezet eh, kmélése szempontjából is a legjobb hogyha nem kell az egyik eh, eh, kontinensről a másikra reptetni az élelmiszert vagy nem kell kamionokkal és egyéb környezetszennyező módszerekkel nagy távolságokra szálltani az élelmiszert. pontosan tudjuk hogy a külső országokból az európai unióba irányuló élelmiszerkereskedelem és viszont mind a két a küldő és a fogadó ország gazdái számára egyaránt káros mind a két gazda a küldő ország gazdája és a fogadó ország gazdája egyaránt megszenvedi a wto által iránytott élelmiszerkereskedelmet. én azt gondolom hogy ideje lenne komolyan elgondolkozni azon hogy az élelmiszer önrendelkezés legyen az európai unió számára irányadó E, magyarországon például a magyar gazdák által megtermelt friss egészséges helyben termelt és lehetőség szerint helyben feldolgozott élelmiszert fogyasszák a magyar emberek és ez legyen a fő szabály az európai unió más országaiban is. köszönöm szépen! Bene. Michel Dantin, c'è la parola. Michel Dantin, szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégánknak, hogy ezt a jelentést megfogalmazta. Kiválónak tartom a jelentésből azt, hogy ennyire relatíve keményen fogalmaz minden bekezdésben, hiszen úgy gondolom, hogy annak fényében, ami az elmúlt hetekben történt, a szakbizottságunknak és a parlamentnek keményen kell kiállnia ezen témákkal kapcsolatban. Itt a cukor ágazatról beszélünk, de beszélhetnénk a banántermelésről is. Franciaországban a tengeren túli területeken a banántermelés saját felhasználásra történt korábban. Azzal, hogy az, anti, az antilákon a banántermelést felszámolták, ezáltal az ottani lakosság olyan helyzetbe kerül, ahol a múlt héten megszavazott minimum bér lesz az egyedüli megoldás. Hát ez elfogadhatatlan. Nem lehet lemondani egész térségekről bizonyos vállalatok ö, ö, ipari érdekeiért. Ezen kívül szeretném még kiemelni, és ezt már korábban a szakbizottságunkban elmondtam, de megismétlem, hogy a határokon akármilyen jó is az ellenőrzés, soha nem tudunk ugyanolyan garanciát adni az importtermékekre, mint az olyan termékekre, ahol maga az egész mezőgazdasági termelés az Európai Unió területén folyik. Erről a fogyasztónak is tudnia kell. És a tárgyalóinknak is gondolnia, gondol, gondolniuk kell erre. Végül pedig arra térnék rá, ami a múlt héten az Európai Parlamentben történt. Sikerült a 30. cikkkel kapcsolatban egy módosítót megszavazni a dél-amerikai anyaggal kapcsolatban, amely meghatározza, hogy a bizottság milyen célt kell, hogy kövessen. Ehhez képest kollégánk Dexfelder módosítóját pár szavazattal végül is nem sikerült megszavaztatni a mandátum újrafogalmazásával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a parlamentben kialakult vita azt mutatja, hogy bizonyos kollégánk mennyire elrugaszkodott a mezőgazdasági valóságtól, és mennyire nem ismerik ezt az új egyensúlyt, amely a mezőgazdaságban kialakult az új tagállamok csatlakozásával. Az itteni jelentésben fontos lenne, hogyha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 Ösztönözni kell a méltányos kereskedelmet, a fair trade-et. Nyilvánvaló, hogy az európai mezőgazdászok egyes szabványokat meg kell követeljenek, ezek betartását meg kell követeljék, és itt nem arról van szó, hogy versenyképesség. Itt arról van szó, hogy milyen az élelmiszerbiztonság. Európában közös szabályok vannak, ezeket mindenki be kell tartsa. Tárgyalást kell folytatni a WTO-ban megfelelő államokkal, illetve bilaterális tárgyalások keretében. Meg kell bizonyosodni afelől, milyen a követelményi szint a ö, belső piacon. Ezt a szintet mindenkinek el kell érnie. Ezen túl nincsen abszolút közös szabály, nincs amit ellenőrzési szintként meg lehetne fogalmazni. Itt az állatok jólétére gondolok az állattenyésztésben, ezért szabályok kellenek az állatok jólétével kapcsolatban. Ezt magunkével kell ö, tenni. hogyha abszolút szabály van, amelyet választhatunk, akkor ezt a szabályt kell alapul venni a tárgyalásokban, hogyha azt akarjuk, hogy fertreid legyen. Grazie, Adam Paulson. Köszönöm. José Bové szó. Oui, moi, à mon tour, je voudrais... Én magam is, akár csak Michel Dantin, azt szeretném mondani, hogy ez jó szöveg, és azonnal aláírnám, probléma nélkül. A nemzetközi kereskedelem volumenével kapcsolatban nem megjegyzésem. Emlékeztetni kell arra, hogy ez 8%-a a mezőgazdasági ö, ö, termelésnek. Tehát a, az interkontinentális, nem Európán belüli kereskedelmről beszélek. Még valami, amit jobban ki kellene emelni, egyes vállalatok ö, szerepe, akik ö, nem a szabályok szerint játszanak. Például a nemzetközi tárgyalásokat kihasználják és letelepednek itt vagy ott, például a Tyson Brazíliába ment, azért mert tudják, hogy Európával lesz egy megállapodás, és ezt világosan meg is fogalmazzák, akarnak egy platformot, amelyről Európába tudnak majd exportálni. Már pedig a szárnyas termelés már most veszélyben van. A cukornál is tényleg probléma van a legutóbbi tárgyalások azt mondhatják, hogy Peru, amely kvótát kap. Egy kiló cukrot nem tudom. Kinek jó ez? Komoly probléma. Szeretnék gratulálni a banán kérdéshez. E, itt e, az antilák kérdése nagyon fontos, és e, a Kanári-szigeteké. Legyen ez világos, és ne a dollárra banán legyen a lényeg, mert az nem a guatemalai paraszt érdekét szolgálja, hanem az usáit. Azt hiszem, hogy újabb javaslatok kellenek, a deficit oka a, ö, az alapanyag, például a, a növényi fehérje. Ezt kéne fejleszteni. Ezt meg kéne említeni a kereskedelmi részben. Más témák is elő fognak jönni Oszling úr jelentésében, de azt hiszem, hogy a kereskedelmi mérleg kérdése nagyon fontos. Köszönöm. Bene, José. Köszönöm. James Nicholson, szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Papasztámkosz úrnak a kiváló jelentéshez. Pont jókor jött, amikor a szakbizottság világos üzenetet tud küldeni mindenkinek, aki hallgat bennünket. Nehéz a helyzet Európában, Dél-Amerikában, Új-Zélandban, az USA-ban mindenki, ami piacunkat akarja. Miért? Mert ez az egyik legvirágzóbb a világon. A jelentéstevő utalt rá, nem csak erre a megállapodás várható a Mercosurral. Hogyha ezt nézzük, akkor tudjuk, hogy ez a mezőgazdaságot Európában akár tönkre is teheti. Nem ugyanazok a költségek, nem ugyanazok a szabályok, amelyeknek meg kell felelni, nem ugyanaz az állatjóléti szabvány. Nem egyenlőek tárgyalnak, itt sok a különbség azt hiszem, hogy világossá kell tennünk, hogy az Európai Unió igenis szabályokat fog hozni, és azokat be fogja tartatni. Nem várható ennek az ellentéte. És hasonló szabályokat várunk el. Azt hiszem ez az alap a VTO ő sem fog visszalépni. Nyilvánvalóan kell tárgyalnunk más országokkal a világban, de biztosítanunk kell, hogy az európai szereplői a piacnak ne szenvedjenek kárt. A Mercosurral 99-ben kezdődött meg a tárgyalás, és van, aki elég merész, hogy azt mondja, hogy már megtörtént a megállapodás. 27 tagállamról van szó, ez nem így történt. Egyetértek a úrral szavaztunk. Én szavaztam, és mellette szavaztam a parlament tagjának többsége Strasbourgban nem tudta, hogy miről szavaz, mert ha tudta volna, akkor nem úgy szavazott volna, ahogy, hanem másként hosszú távon ezt helyre tudjuk hozni, de ez komoly kihívás. A mezőgazdasági szektorban meg kell adni a fontosságot. A BMW-k eladása, mert a tévék eladása nem fontosabb, mint az élelmiszeripar cikkeié. Nem szabad, hogy mások lehagyjanak bennünket és abból is elegem van, hogy a mezőgazdászok szervezetei mindig a politikusokat szidják, amikor valami nem stimmel, de magukat fényezik, amikor valami összejön. Jó lenne ezt egyensúlyba hozni, és nem úgy szerepelni az újságban, ahogy ez most történik a következő három évben nehéz időszak elé nézünk a kabban. Lo faremo, lo faremo. Megtesszük. Most George Lyon szó. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Papaszánkos úrnak a jelentéséhez. nem vagyok száz, százalékig biztos, hogy kire utalt Nicholson kollégánk, amikor a szavazásról volt szó. Szeretnék mindesetre reagálni a jelentésre, a Mercosur tárgyalásokra. Azt hiszem, hogy ebben a jelentésben, jelentésből kiderül, hogy a Mercosur tárgyalásoknak a folytatásáról szóló része sajtónak szólt a jövőben remélem, hogy azt a tiszteletet megadják nekünk, hogy informálnak a bizottság részéről. Úgy gondolom, hogy a Mercosur tárgyalás, Mercosur megállapodás, aminek az alapja 400 ezer tonna marhahús beérkezte az Európai Unióba. Komoly veszélyt jelent, komolyabb veszélyt, mint bármi a kabban. Hogyha létrejön ez a megállapodás, akkor a kap reformja egyszerűen értelmetlen, mert nem sikerül a marhahús termelés fenntarthatóságát biztosítanunk. Szeretnék mindenre kiderülő hatástanulmányt kérni teljes tanulmány szükséges. Ezt kérjük a bizottságtól, és mutassa be a parlamentnek, amint lehetséges. Lássuk világosan, hogy mi, legyen, mi lenne a hatása ennek. Azt hiszem, hogy a tárgyalások ezen a héten kezdődnek, hát minden esetre halad a részletes hatásolmány szükséges, mert akkor tudjuk, hogy mennyire e, kártékony e, ez a e, megállapodás. És akkor tudunk megfelelő mandátumot adni a tárgyalóknak. Második kérésem, legyen világosabb a helyzet, hogy a tárgyalók a Mercosur országokkal való tárgyalásban pontosan milyen mandátumot kaptak milyen védő intézkedések szükségesek adott esetben. Azt hiszem, hogy a bizottság, remélem, hogy a bizottság lesz olyan tiszteleteljes, hogy ö, bennünket informál, másrészt pedig ö, hatástanulmányt kapunk, hogy ö, képünk legyen arról, hogy milyen hatás éri majd az európai mezőgazdaságot. Mm, végül pedig összefoglalandó, amit mondtam, világosan kell látnunk, hogy mi a tárgyalási mandátum. Erről érdesen a szakbizottság. Köszönöm. Molto bene, grazie George. Nagyszerű, köszönöm George. Köszönöm, elnök úr. És Georgios Papasztánkosznak szeretném mindenek előtt megköszönni ezt a nagyon fontos jelentést. Én tudom, hogy ő harcos védelmezője a mm, mi érdekeinknek, a bizottsággal szemben is. Szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, akik támogatták a 77 képviselő által a múlt héten beterjesztett javaslatot, azt hiszem, hogy lelkismeretesen szavaztak, ezért is kértünk név szerinti szavazást. Mi a parlamentben azt kértük, hogy az agrár importra európai sztenderdeket kell alkalmazni, fogyasztóvédelmi, állatvédelmi és egyáltalán minimál szociál sztenderdek szempontjából egyár, egyaránt. Azt kell mondanom, hogy megfelelő többségünk volt, de volt olyan 30-35 kollega, akik eh, ellene szavaztak. Véleményem szerint ezek a standardek nem tárgyalhatók, tehát nem képezik tárgyalás tárgyát. Ha itt mi növényegészségügyi szempontból merev álláspontot képviselünk, és hallgatva a szakértőkre elhiszük, hogy bizonyos károsító hatása vannak a szervezetre, akkor nem engedhetjük meg, hogy Európába olyan országokból érkezenek termékek, amelyekben ilyen típusú növényvédőszereket vagy egyéb vegyszereket használnak. Vagy veszélyesek ezek szerintünk, és akkor nem engedjük őket bejönni, vagy pedig vagy pedig nem tudom, hogy mi értelme van az egész törvénykezésünknek. Ezt követelnünk kell mégpedig erőteljesen. A Mercosurral való tárgyalás keretében úgy gondolom, hogy a bizottság elég komoly, sőt nagy taktikai hibát követett el. Persze a régi jogalapokra még mindig támaszkodhatnak, de a közös döntés kapcsán nagyon súlyos hiba volt nem informálni a parlamentet. Szeretném, elnök úr, hogyha hallatná biztosnak a hangunkat e tekintetben, hogy nagyon is irritál minket itt a mezőgazdasági bizottságban. Továbbá a német parlamentben, amíg képviselő voltam, a nemzeti parlamentben, még annak idején, amikor ez bomba székelt, nos, emlékszem, hogy már akkor úgy gondoltuk, hogy a piacokat meg kell nyitnunk, de hát aztán az ilyen típusú ö, nyitások ö, azok, ahol aztán a legnagyobb ö, protekciók alakulnak ki, valóban nyissunk piacot, de a szinteket próbáljuk meg azonos szinten tartani. Nem zárkózhatunk be semmilyen elefántsöntoronyba itt Európában. Tudjuk, hogy ezek fontos kapcsolatok. Ha kell legyen kereskedelem, akkor ez azonos feltételek mellett kell, hogy végbe menjen. Miután én a kapreform egyik jelentéstevője leszek, azért szeretem volna azt is elmondani, hogy hónapokig nem vitatkozhatunk nagy nehezen kompromisszumra jutva, aztán a nemzetközi megállapodásokban a bizottság egyszerűen lenullázza a korábbi munkánkat és erőfeszítésünket. Én azt hiszem, hogy ez minden frakcióra érvényes, hiszen hiszen tényleg minden oldalról sikerült egy jó kompromisszumot elérni, ha a liberális kollégák is azt mondják, hogy ilyen sztenderdek kellenek, akkor már jó úton vagyunk. Köszönöm, hogy elnök úr, teljes mértékben egyetértünk, és George Lyon is emlékeztetett arra, hogy a világos szabályrendszer, az átlátható, nem torzító szabályrendszer sokkal többet számít, mint bármilyen támogatás meg segély jövőben. Jár képviselő szó. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy előzetes megjegyzéssel kezdeném. Köszönöm a jelentéstevőnek a pont jókor megfogalmazott jelentést. Folytathatom? Nos, a bizottság azt mondja nekünk, hogy a tárgyalási mandátum megvan, és egyszer megszakadtak a tárgyalások. Talán jogi szempontból ez áll, de politikailag semmiképpen nem. A ö, bizottság néha gondatlan, amikor a mi érdekeinkről van szó. Egyszerű, ö, udvariasság kérdése, hogy bennünket informálnak. Ezt világosan mondjuk meg, hogy az Európai Parlamentben van egy mezőgazdasági szakbizottság, akit értesíteni kell. Mi képviseljük az európai mezőgazdasági érdekeit. Azt hiszem, ezt világosan meg kell fogalmazni. Másrészt pedig legyen teljesen világos az üzenetünk, ami a VTO-t illeti. Én inkább a VTO tárgyalásokat részesíteném előnybe azon bilaterális vagy több oldalú, az kockázatos, mert esetleg nem megfelelő elemek kerülnek bele, vagy vannak olyan országok, országcsoportok a világban, amelyek csak a saját érdekeit, érdekeiket látják. Amint ezt elérték, semmi másról nem lehet velük beszélni. Éppen erre irányul a kérdésem a bizottság tudatában van-e ennek a helyzetnek, amikor a Mercosurral tárgyal, hogy ennek a megegyezésnek a gyümölcse legyen a VTO szabályokkal kompatibilis. Az utóbbi időben csodálkoztam rajta, akár csak más képviselő kollégák hogy az európai szubvenciókkal kapcsolatban mindig az a gyanú, az a vád, hogy meghamisítja a piacot. Szerintem ez nem releváns érv. erőteljesebben kellene védekeznünk. További megjegyzést. A mezőgazdasági politika továbbra is fontos politika. Ez egy fontos blokk. Európa legyen képes a az élelmiszeripari cikkeket úgy előállítani, hogy azzal ellássa saját polgárait. Ez gazdasági cél. Most kollégám felé fordulok akivel együtt fog dolgozni a módosítókon, amelyek eh, bemutatásra kerülnek. Azt hiszem ez jó jelentés. Politikai szempontból pedig szerintem legyen eh, világos az, hogy a eh, bizottságnak a parlamentet mindig tekintetbe kell vennie. Bene, grazie, onorevole Jár. Köszönöm. Jár képviselőnek visszaadom a szót. Ja nem, Elizabeth Jégennek adom meg a szót, aki előbb szeretne elmenni, ezért kérne egy kis időt. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott, nem fogom elmondani, amit Polszon asszony, eh, Lányok, stb. Eh, mondtak. Eh, a kanadai követséggel tárgyaltam, és szombaton indulok Kanadába. Már gyakran jártam ott, Gyakran beszélünk a CETA megállapodásról, a kanadai európai megállapodásról. Jó úton halad ez. Most a legnehezebb kérdésekkel, a mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozunk. Hús, tej és földrajzi megjelölés. Ezek a legkényesebb kérdések. Reméljük, hogy az ügyet gyorsan sikerül lezárni. Még nem kaptunk hivatalos értesítést, de a mezőgazdasági szakbizottság szavazhat mellette, ellene minden esetre a plenárison a többségét el fogják utasítani. Teljesen egyetértek kollégánk jelentésével. Legfőbb ideje, hogy megköveteljük az időbeni információt az ilyen ö, tárgyalásokról. Meg kell ismerjük a tárgyalók mandátumát. Az európai ö, mezőgazdaság szenvedhetettől. Jártam Kanadában, és ö, foglalkoznak ö, a ö, halászat kérdésével is. Mindent megtesznek, hogy ne tudjunk meg mindent a dolgokról. Köszönöm, és Mátó képviselő szó. Köszönöm. Elnök úr, elnézést kérek Papasztánkosz kollégától is, hogy késve érkeztem, egyébként éppen a halászatról jövök. A kollégám azt hiszem, hogy röviden már e, elmondta azt, amit szerettem volna mondani. Én is gratulálni szeretnék a kiváló, nagyon konkrét és pontos jelentéshez. E, ezek a tárgyalások sajnos a bizottságunk szempontjából mindig is negatívak voltak. Gondoljunk itt Perúra, Kolumbiára, a Mercosur egészére. Tehát mindig elkezdünk egy tárgyalássorozatot, aztán a mezőgazdaság terén kompenzációkat kell kérni, vagy különböző védzáradékokat, mert nem úgy tárgyalnak, hogy azért ennek a nagyon fontos szektornak, ágazatnak az érdekeit is figyelembe vennék. Azt hiszem, hogy a papasztánkos jelentés hangsúlyozza azt, hogy úgy nem lehet tárgyalni, hogy valamilyen előzetes felmérés vagy hatásvizsgálat ne lenne. A Kanári-szigetekre vonatkozóan szeretnék egy alapvető dolgot mondani, de más perifériára szorult térségekre vonatkozóan, és ugye a banán üzletről van itt szó, ezzel kapcsolatos tárgyalásokról. Azt hiszem, hogy ebbe a témakörben mindenféleképpen alapvető fontosságot kéne bevenni, a tárgyalásokba, és ugyanígy valahogy utalni kell a Marokkóval történt tárgyalásokra. Nem azért, mert önmagában elleneznénk a Marokkóval való megállapodást, hanem két dolgot itt azért világosan kell látni. Egyrészt tiszteletben kell tartaniuk azt, amit amiben megállapodtunk, és valahol ezeknek az áruknak a bejövetelét azért szabályozni kell. Ez alapvető dolog, nincs más mondani való. Köszönöm szépen Mató képviselőnek, Megint szél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is elnézést kérek, hogy nem voltam itt a megbeszélésen. Én Kopa Kajika-val beszéltem éppen a klímaváltozásról. És a Mercosur, Mercosur tárgyalásokról hogyha ö, megengedjük, hogy itt ö, megállapodás ö, legyen, akkor ö, többet fogunk importálni, és ennek klímaváltozási ö, kihatásai is lesznek. Először is üdvözlöm ezt a jelentést, üdvözlöm ö, azt, hogy világos ö, legfőbb ideje és ö, úgy ö, gondolom, hogy ö, ahogy Jegle asszony is mondta, a, az előző szavazások, például a Salafranco jelentésről hozzájárultak a Mercosur tárgyalások menetéhez. Itt bilaterális tárgyalásokra is kell gondolni. Egyre nagyobbak az aggájaink a bizottság remélem komolyan veszi, hogy világos álláspontot kell képviseljen, és nem vetheti meg, nem mellőzheti a parlamentet. A tájékoztatása nem lehet olyan nyegle. Támogatom ezt a jelentést nem hiszem, hogy sok módosítást igényelne, mert világos. A hatástanulmány lényeges. Azt hiszem, hogy meg fogja kapni azt a támogatást, amelyet megérek nem csak a szakbizottságban, hanem a plenárison is. Gondolom minden frakció emellett fog szavazni. Köszönöm. Molto bene, grazie Megines. Köszönöm Megines képviselőnek. Dox képviselő? Thank you. Uh... Köszönöm uh, szépen, elnök úr. Uh, voltam több uh, tárgyalásom Észak-Írországban erről, és azt tapasztaltam, hogy a mezőgazdaság mindig alkú tárgya, amelyet feláldoznak mások rovására. Ez, ezt a ez a jelentés ezt világossá teszi. Az az érzést fogalmazza meg, amit otthon szoktam hallani. El szeretném azt is mondani, hogy erőteljesen támogatom a második pontot ebben a jelentésben. Az élelmiszer ellátás biztonsága megkerülhetetlen. A parlament és a többi intézmény biztosítsa ezt. Más országok, mint Kína vagy mások gondolnak az elkövetkező generációkra, Európa is ezt kell tegye. Európa nem szabad túlságosan aggódj. Különböző, különböztessük meg a protekcionos vágyai, protekcionizmus vágyait, és a kereszt megfeleltetés kérdéseit, amelyek esetleg nincsenek meg más harmadik országokban. Szeretném kollégákat, kollégák szavait elismételni a Mercosur tárgyalásokról. A marha tenyésztés Észak-Írországban nagyon nehéz helyzetbe került. Fontos a biztonságos és nyomon követhető árucikkek előállítása. Eddig jó úton haladtunk várjuk a biztos megjelenését a szakbizottság előtt, és teljes hatástanulmányt kérünk. Köszönöm szépen. Csalos biztosra gondoltam. Én köszönöm. Santos képviselő szó. Köszönöm. Elnök úr, én is gratulálni szerettem volna Pepesznákhoz képviselőnek. A munkája kiválóan tükrözi aggájainkat. Csak egy többlet információval szerettem volna a bizottság tagjainak szolgálni. Én részt veszek a Mercosur interparlamentáris delegációban. Éppen tegnap volt ezzel a témával kapcsolatban egy vitánk, a brazil nagykövet jelenlétében, és a külkereskedelmi igazgatóhelyettessel. Nyilvánvaló, hogy ezekről a kérdésekről vitatkoztunk. Informálni szerettem volna önöket, hogy a főigazgató azt mondta, hogy a bizottság egy hatástanulmányt dolgoz ki, és ez nem csak a mezőgazdasági szektort érinti, hanem más területeket is, és lehetővé fogja tenni a pro és kontrák összevetését. E, és mindenféleképpen, e, ugye mindannyian tudjuk, hogy a mezőgazdaság rendkívüli nyomás alatt van. Európa nagyon ö, sokat vállalt a piacnyitásban, ez egyébként más termékek, mezőgazdasági termékek exportját is ö, potenciálhatja, erősítheti. Ö, én úgy vélem tehát, hogy az elhangzott aggályok ö, alapján, és amit itt Papasztánkos képviselő is mondott, azért ezzel kapcsolatban itt a mezőgazdasági bizottságban és a parlamentben is azért konszenzusra találunk Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék elnézést kérni mindenkitől, ugyanis kicsit késve értem ide, a halászati szakbizottságban szavaztunk. Minden esetre mindenképpen szeretnék most hozzászólni a vitához, mert rendkívül fontos ez a mostani téma, a Papasztánkosz képviselő által említett tárgyalások témája. Szeretnék egyébként gratulálni neki, hiszen rendkívül szerteágazó ez a jelentés, minden fontos kérdést lefed, és nagyon egyértelmű. Elnézést, hogyha kicsit keményen fogalmazok, de valahol az a benyomásom, hogy a nemzetközi kereskedelem talán a legnagyobb legalizált veszély az európai mezőgazdaság szempontjából. Rendkívül súlyos a jelenlegi helyzet. Egyre több új ágazat kerül válságba, és a jövő sem tűnik túlságosan rózsásnak, hiszen a 2013 utáni kap költségvetés lehet, hogy kevesebb lesz tényleg az a benyomásom, hogy még akkor is, hogyha a gazdáink minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a gazdaságaik struktúráin javítsanak, hogy megfelelő befektetéseket kapjanak, és hogy a fenntartható fejlődésbe is befektessenek, elég egy megállapodás, mint például amit a Mercosurral vagy Marokkóval terveznek, vagy más állammal, és hirtelen mindaz, amit ők olyan gondosan megterveztek, fenntartható módon a saját gazdaságaikban, a saját gazdálkodásaikban, egyik napról a másikra ezek csődbe mennek, összedőlnek. Nagyon nehéz éppen ezért a gazdáinktól azt kérni, hogy a jelenlegi feltételek mellett és a mezőgazdaság jövőbeli feltételeihez már most alkalmazkodjanak úgy, hogy közben a lábuk alól vágjuk a földet, és a mezőgazdasági kereskedelem szabályain állandóan változtatunk. A gazdáinkra alkalmazott szabályok természetesen költségesebbek számukra, mint a harmadik országban dolgozó gazdákra vonatkozó szabályok és szabványok, akik Európába exportálnak. Már beszéltünk arról, hogy a nem a mezőgazdasági biztos foglalkozik a versenyszabályokkal, pedig hát éppen ezen versenyszabályok vonatkoznak az európai gazdákra, tehát nem egyenlő esélyekkel folyik ez a csata, és mindenképpen győztesként kell ebből mégiscsak kikerülni. Ebben a helyzetben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az európai mezőgazdaságot össze kell kötni a sokkal átfogóbb aspektusokkal. A vidék elnéptelenedik, komoly társadalmi problémák vannak ezen térségekben, néha ezen térségekben maga az ellátás, az élelmiszer ellátás kerül veszélybe. Tehát nem csak a mezőgazdaságról beszélünk, ennél sokkal többről. Ezen helyzet ismeretében, talán most ismételni fogom magam, annyit szeretnék elmondani, hogy három aspektust kell itt kihangsúlyozni, ezek alapvető jelentőségűek, ezt mindenképpen be kell venni a jelentésbe. Az első aspektus, minden olyan termék, amely az EU-ba behozatalra kerül a megállapodás után, meg kell, hogy feleljen szigorúan azon termelési szabályoknak, amelyeket az európai gazdákra is alkalmazunk. Második aspektus, ami a hatástanulmányokat illeti. A kollégáink már beszéltek arról, hogy a hatástanulmányokra szükség van, a Barroso elnök úr és a, a legtávolabbi régiók között, képviselői közötti tárgyalások után került megfogalmazásra az, hogy az őket érintő kérdések a többi térségre is kihatnak, és hogy ezen hatástanulmányokat mindenképpen meg kell fogalmazni, szerkeszteni. Harmadik aspektus, jobban be kell vonni a parlamentet a tárgyalás folyamatába. Nem lehet elfogadni azt, hogy minket mindig kihagyjanak, úgy, hogy nekünk főszerepet kellene az ilyen fejezetekben szentelni. Levia képviselő zárja ezt a sor felszólalást. Térdaszó Giovanni. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönném mindenek előtt Pepesztánkosz kollégának a kiváló munkát, és ha megengedi, azért ha felhívnám a figyelmet néhány további elemre, amit egy picit jobban ki kéne domborítani. A Költségvetési Bizottságban párhuzamosan ezzel a munkával éppen arról folyik a vita, hogy milyen kompenzatív intézkedéseket alkalmazzanak a banán területen, szektorban. Ugye Mato kollega utalt itt a banán kérdésre. Világos, hogy a kompenzáló intézkedések egy ilyen bemerevedett helyzetben és költségvetés, merev költségvetés helyzetben a jövőben nem lesznek lehetségesek. Sőt, hogyha az unió össz költségvetése nagyon sok tagállam szándéka szerint és a bizottság kérése szerint is csökkenni fog, akkor az is világos, hogy olyan új megállapodásokkal számolni, amelyek eh, további terhet jelentenek a mezőgazdaságra, hát nem nagyon lehet arra komolyan gondolni, hogy megfelelő kompenzatív intézkedéseket lehet majd ilyen költségvetések mellett alkalmazni. Ezért aggódom én annyira, akár a Mercosur, akár a marokkói tárgyalások tekintetében, mert nagy veszélyeket látok itt eh, kidomborodni a mezőgazdaságunk szempontjából. Eh, de ez kollega jól tette, hogy egy olyan módosítót javasolt, vagy annak kidolgozását, ami tényszerűen kölcsönösséget írna elő a termelésben. De én azt is szeretném azért, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon az a hatás, amivel ezek a megállapodások lesznek a mezőgazdaságunkra de főleg a földközi tengeri, a mediterrán térség mezőgazdaságára a marokkói megállapodás. Az egész déleurópai sáv rendkívül komoly károkat fog elszenvedni a citrusfélék, gyümölcs, zöldség, egyéb növényekben, amelyek hasonló ö, profilúak, mint marokkai termelés. Úgyhogy ezért is erőteljesen kérem, hogy tegyük nyilvánvalóá és nyilvánossá is ezeket a veszélyeket, ezeket a hatásokat, mert akkor, amikor szavaznak majd a parlamenti képviselők, és nem csak a mezőgazdasági bizottságon belüliek, azokban biztos vagyok, hogy negatív véleményen lesznek, de minden parlamenti képviselő a különböző politikai frakciókból tudatosan szavazhassanak és tudják, hogy mit csinálnak, akkor, amikor erről szavaznak, hogy ennek milyen negatív hatásai lesznek, és kifejezhessék tényleg annak tudatában, hogy ez mivel jár, hogy hogy gondolják. Köszönöm szépen. Én köszönöm, mondja az elnök úr, mielőtt megadnám a szót a bizottság képviselőjének, Szénász igazgatónak én is szeretem volna megengedni gratulálni George Papasztankosznak, és említenék azért itt két kon- fogalmat. Egyfelől azt említeném meg, hogy a bizottságunknak teljesen nyilvánvalóan világos elképzelései vannak erről a kérdésről. Mi azt szeretnénk, hogy számítson a mezőgazdaság, és ne a mezőgazdaság fizesse meg más ágazatok érdekeit. De ehhez az is világos, kedves kollégák, hogy nem elég a mezőgazdasági bizottság. Nekünk ö, ö, meg kell tudnunk egy politikai, megfelelő politikai munkával, és itt csatlakoznék Albert Desshez, az a kiváló munkához, amit a legutóbbi plenárisra módosítóba előadott. Tehát ki kell bővítenünk azt a konszenzust, amivel itt rendelkezünk, a plenáris kollégáira, tehát meg kell őket győznünk. Ez az egyik első probléma, ahogy ezt a Papasztánkosz jelentés is kifejti, azt kell megértetnünk, hogy sokkal többet érnek a világos, átlátható szabályok, amelyek nem torzítanak, mint bármilyen kompenzáció, vagy bármilyen jövőbeli segély, amit a mezőgazdaságpolitika adhat. Ha mi nem vagyunk az a része a világnak, ami többet importál, mint bármely más kontinens, akkor hát Szóval azért nekünk ehhez vigyáznunk kell arra, hogy ne <laughs> nyomjuk el a saját gazdáinkat. Biztosnak kell lennünk abban, hogy azok is, akik exportálnak Európában, ma azok tartsák tiszteletbe ezeket a ö, dolgokat. Még egyszer gratulálnék Papasztánkosznak, és mindjárt megadnám a szót az igazgatónak, tessék. Yeah. Uh, thank you, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az önök szakbizottságának és a jelentéstevőnek ezt a rendkívül átfogó jelentést. Szeretném elmondani, hogy a főbb kérdésekkel szeretnék most foglalkozni, amit a jelentéstévő felvetett. Természetesen aztán részletesebb válaszokat is adhatok, hogyha tudok, akkor szeretnék természetesen kicsit javítani még a jelentésen, vagy az alapvető kérdésekre is szeretnék választ adni. Először is azt szeretném elmondani, hogy mindig a szakbizottság rendelkezésére állunk, mindig szívesen eljövünk, és bemutatjuk, és megvitatjuk az ö, országokat érintő kérdéseket. Soha nem tagadtuk ezt meg, és soha nem fogjuk ezt megtagadni. Tehát mi tudjuk, hogy milyen fontos ez az eszmecsere. Ami a 7 milliárdos deficitet illeti 2008-ban, valóban ez így van, de a 2008-as év nagyon atipikus volt, rendkívül magas volt a világpiacon az élelmiszerek ára. Tehát, hogyha ezt most frissíteni szeretnénk, a legfrissebb adatunk 2009-es, akkor ez a deficit 2,5-3 milliárd euró volt, ugyanannyi, mint 2007-ben. Tehát általában véve a 80-as években, amikor az európai közösségek túltermeltek, a kereskedelmi deficitünk sokkal nagyobb volt, mint a 2000-es években. 2006-ban például kereskedelmi többlettel rendelkeztünk. A második megfigyelésem, a különböző korokra vonatkozik, mi szerint 20 ezer tonnányi marhahúst importál az EU évente, és hát tudni kell azt is, hogy az Egyesült Államok viszont 60%-ban szankcionálja a marha importot, tehát az európai termékek, marha termékek importját 60%-ban vámtétele terheli. Tehát ez igen komoly akadályt jelent a mi termékeink számára. És amikor tárgyalunk, akkor arról szeretném biztosítani önöket, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az európai mezőgazdasági termékek láthatóságán javítsunk a harmadik országbeli piacokon. Például a koreai szabadkereskedelmi megállapodásban a lehető legmagasabb szintet akartuk elérni az európai termékek exportjára vonatkozóan. És most először ebben a megállapodásban sikerült egy konkrét fejezetet bevenni a földrajzi megjelölésekre, ez volt az első egy kétoldalú megállapodásban. Ez rendkívül fontos, mert mint önök is tudják, a koreai piac nagyon jó piaca a magas hozzáadott értékű termékeknek. Ami a hatástanulmányokat érdeti, a Mercosurra kapcsolatos 2009-es hatástanulmányt frissíteni fogják a kollégáim a kereskedelmi főigazgatás, főigazgatóságban 2011 elején, tehát lesz még lehetőségük önöknek is arra, hogy részletesebben megvizsgálják ezen hatástanulmányt ami a cukortermelést illeti. Igen, ez egy rendkívül érzékeny termék, amennyiben szükséges, a célunk az, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk ahhoz, hogy specifikus termelést tudjunk elérni, anélkül, hogy a kvótákon változtatnánk. Szeretnék most egy konkrét pontra rátérni, ami az önök témájában, vitájában rendkívül fontos. Az Európai Unióról van szó, és hogy az Európai Uniós szabványokat hogyan lehetne a harmadik országokra is vonatkoztatni. Először is azon termékek, amelyek az EU piacára kerülnek, meg kell, hogy feleljenek az EU által meghatározott import követelményeknek. Ezen követelmények vonatkozhatnak az élelmiszer biztonságosságára, legyen az és az állatjólétre és a növényegészségügyre. Ezen követelményeknek meg kell felelniük. Biztosítani kell azt, hogy az import termékek a saját egészségügyi és biztonságossági szabványainknak megfelelnek, ugyanakkor a mi módszereinket, például az állatjóléttel kapcsolatban már nem erőltethetjük rá a harmadik országok termelőire, mert ilyen a nemzetközi jogban ilyen lehetőség nincsen. Tehát, hogyha magas szintre akarjuk emelni az állatjóléti szabványokat, és ez a mi saját jogunk, sajnos ezt ettől még a harmadik országokra nem tudjuk vonatkoztatni. És nem lehet ezen követelményeket vagy szabványokat a termelőinkre úgy alkalmazni, hogy közben a termelőink, legyen az szárnyas vagy hústermék, rendkívül magas szintű és minőségű legyen. És azt gondolom, hogy ezt okosan ki lehet használnia a gazdáinknak ahhoz, hogy ők a piaci részesedéseiken javíthassanak a magas hozzáadott termékek piacain. Ami az EU érdekei, érdekeinek offenzív védelmét illeti, biztosíthatom önöket, hogy ez prioritásunk. Már a nyári szünet előtti ülésen is elmondtam, hogy exportjainknak kétharmada magas hozzáadott értékű és magas feldolgozottságú termékek. A olcsó termékekben nem vagyunk versenyképesek, viszont mi vagyunk a legerősebbek a világpiacon a magas hozzáadott értékű termékek területén. Tehát amennyire csak lehetséges, a földrajzi megjelölések kérdését multilaterális és bilaterális szinten is megpróbáljuk előrevinni és terjeszteni. Ami a promóciót illeti, Jelenleg egy belső folyamat indult arról, hogy hogyan lehetne ezen eszközök hatékonyságán növelni, mind belső, mind külső szinten. ami a dohai tárgyalási fordulót illeti. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mindenhol egyértelművű tettük, hogy semmiről sem állapodunk meg addig, amíg mindenről meg nem állapodtunk. És kizárt számunkra, hogy olyan megállapodás szülessen, amely a szolgáltatások, a szabványok és a földrajzi megjelölések területén nem jelent megállapodást. Számunkra elképzelhetetlen, hogy olyan legyen a megállapodás, hogy abban ne legyenek konkrét ö, kézzelfogható eredmények a földrajzi megjelöléssel kapcsolatban, mind a nyilvántartás, mind az élelmiszer lista kiterjesztése területében, mind a bor és szeszes italok tekintetében. Biztosíthatom önöket, hogy a földrajzi megjelöléseket be kell vonni az aktába, ahogy ez már felmerült, az önök szakbizottságának egy képviselője vetette ezt fel, és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a földrajzi megjelöléseket az aktába továbbra is felvehessük. Ami a földrajzi megjelölések zárt listáját illeti, hosszú vitát folytattunk a tagállamokkal erről a témáról. Ezt a listát, a földrajzi megjelölések listáját a tagállamok segítségével és velük közösen állítottuk össze, tehát nagyon egyszerű volt az elv. Azt kértük a tagállamoktól, hogy mutassák meg, vagy jelöljék nekünk, hogy melyek azok a termékek, amelyekre hatékony kereskedelmi áramlat van bizonyos harmadik országokkal. És ők előálltak a saját javaslataikkal, mi pedig ezt a listát javasoltuk. De megismételném, ezek nem zárt listák a megállapodásokkal foglalkozó közös bizottságok további elemeket is felvehetnek a listára. Hogyha új termékek jelennek meg a harmadik országok piacain, akkor nagyon szívesen felvesszük ezen termékeket a listáinkra. Sok kérdés született a Mercosurról. Nem vagyok szakértője ezen tárgyalásoknak, de Perúval kapcsolatban elhangzott egy kérdés, és a elnézést, tehát a cukortermelése kapcsolatban most hallottam, hogy Peru nem nagy cukortermelő, összesen 100 ezer ennyi cukrot termeltek 2008-ban, hogyha jól emlékszem. Kicsit a fogyasztás nagyobb, mint a termelés, de a tárgyalásokkor azt kérték, hogy legyen egy alacsony 32 ezer tonnás kvótájuk azért, hogy a földrajzi megjelöléseket nekünk sikerüljön elfogadtatni velük. Ennyit szerettem volna most elmondani, elnök úr, és még egyszer megerősíteném, hogy mindig az önök rendelkezésére állunk, hogy bármilyen tárgyalásról, harmadik országgal folytatott tárgyalásról, vagy multilaterális tárgyalásról vitázzunk, megbeszéléseket folytassunk, és a kérdésekre választ adjunk, és további részletekkel szolgáljunk, azért, hogy amennyiben lehetséges, a jelentést ki lehessen bővíteni. Köszönöm. Bene, ringraziamo il dottor Köszönjük Sirénac doktornak a napra készebb információkat, főleg a ö, földrajzi elnevezésekre vonatkozóan. Nem tudom, hogy minden képviselő elégedette az igazgató úr szavai után, de most visszaadnám a szót George Papasztánkosznak, ővé a feladat, hogy foglalja össze a elhangzottakat. Köszönöm szépen. Köszönöm ezen kedves szavakat amelyeket a jelentésemről mondtak. El kell, hogy mondjam, hogy az ön által nem olyan rég kiadott könyvre hagyatkoztam, amely pontosan a mezőgazdasággal foglalkozik, és ezt rendkívül nagy figyelemmel olvastam. Nos, az idő szalad, úgyhogy megpróbálok gyorsan a megjegyzésekre válaszolni először, és köszönet a kollégáknak, hogy hozzászóltak, ez rendkívül értékes számomra. Figyelembe fogom venni az észrevételeiket. Várom tehát a különböző módosítókat. Remélem, hogy nem lesz túl sok belőlük azért. Természetesen konszenzusos alapon fogom ezeket megközelíteni. Garcia asszony, ön a háromszög alakú kereskedelemről beszélt, a Mercosurra és Marokkóra gondolt, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egyetértek. A megállapodás Marokkóval még bizonyos területeken eléggé bizonytalan, és ezeket meg kell oldani. Felmerült a banán kérdése is. Metórnak azt mondanám, és azoknak, akik ezen problémára utaltak, hogy a banánnal kapcsolatban spanyol hozzászólás, az lehet, hogy érdekes lenne, lehet ez teljesen őszinte is. Tudom, hogy ön sokkal jobban ismer ezt a kérdést, mint én magam. Éppen ez az oka annak, hogy már nagyon várom az ön hozzászólását. Ami a 22-es bekezdést illeti és a paradicsomot, egyetértek, Marokkónak ilyen kérdéseket már fel is tettünk. Szalad az idő úgy, hogy Vormai úr kiemelte, amivel teljesen egyetértek, mi szerint mi vagyunk az import és ö, hát a fejlődő országok exportja iránti legnyitottabb piac. De ezen országok közül néhányan, akik versenytársaink, nem nyitják meg a saját határaikat ez természetesen káros hatással van az EU-s kapcsolataikra, és ami még fontosabb, saját magukra is. Egészen egyszerűen azért, mert a partnereik nem nyitják meg megfelelő mértékben a piacaikat. Beszéltek arról, hogy a régi és az új tagállamok között diszkrimináció van. Őszintén szólva, ez nem igazán tartozik ezen jelentés témájához, ez inkább a kap reformjához kapcsolódik. És beszéltek arról, hogy egyfajta öm, ö, túlságosan önző módon viselkednek a fogyasztók, én erről most nem szeretnék részletesen beszélni. Gandán úr a cukorról, a banánról beszélt, és ö, nagyon jogosan megjegyezte, hogy a határ ellenőrzés soha nem lehet ugyanannyira hatékony, mint az egész termelési lánc ellenőrzése. Dessin úr is jogosan emlékeztetett egy bekezdésre, amiről a múlt héten szavaztunk, és meg is szavaztuk, a mandátummal kapcsolatban. Polsen asszony, köszönöm az észrevételeit azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek figyelembe kell venni a szabályokat az állati jóléttel kapcsolatban. az ön kérése felénk teljes támogatásomat élvezi. Bové úr jogosan beszélt a mezőgazdasági termékek kereskedelmének a volumenéről. Teljesen egyetértek vele. Valóban azt látjuk, hogy bizonyos multinacionális cégek oda telepednek, ahol az nekik a legjobb, és aztán ilyen ideiglenes, opportunista piacokat nyitnak meg, amely bizonyos fejlődő országok és az EU között ö, specifikus kapcsolatokat alakít ki. Ami a Perúval kapcsolatos kérdést illeti, erre már a bizottság képviselője válaszolt. De egyértelmű az álláspontunk, hogyha a cukorról beszélünk, és szeretném, hogyha a bizottság is hallaná ezt, nem arról van itt szó, hogy az európai gazdák bevételeit akarjuk kitenni, kivinni fejlődő országokba. Itt nem erről van szó. Itt kis számú, óriási vállalatok zsebébe kerül ez a bevétel, és ez a legnagyobb probléma. Bizonyítékot kaptunk arról, hogy a harmadik országok gazdái, hogyha bizonyítékaink lennének arra, hogy ezáltal a harmadik országok szegény gazdáinak a jövedelme fog nőni, akkor rendben, de nem itt járunk. Ez egyáltalán nem tükrözi a jelenlegi helyzetet. Nikolson úr azt szeretné, hogyha az összes harmadik ország exportálhatna az EU-ba. Valóban, ez tényleg fontos, és beszélt a szabványokról is, és arról, hogy a bizottság mi az attitűdje, például amikor a Mercosurral a tárgyalási mandátumot megfogalmazzuk. És ez volt az ön által a plenárisra múlt héten benyújtott módosítóban is. Lionor, ami a Mercosurral folytatott tárgyalásokat illeti, ami a marhahús importját illeti, több kolléga érintette, ez valóban ez aktuális kérdés. Egyetértek vele, meg kell erősíteni a 25-ös bekezdést a jelentésemben ezzel kapcsolatban. Azt kell kérni a bizottságtól, hogy azonnal készítsen egy hatáselemzést. Dessúr is beszélt a plenárisra beadott módosítóról, bizonyos anyagok használata, a növényegészségügyi ellenőrzés az EU-ba való behozatalkor, és különösen ami a Mercosurral folytatott tárgyalásokat illeti, a bizottság álláspontja, a tárgyalási mandátum, stb. Jár úr is beszélt a tárgyalási mandátumról, és arról, hogy milyen intézményes kiskapukat használ a bizottság bizonyos esetekben, például a vétó tárgyalásokon. Ami a támogatásokat illeti, az export támogatásokat, ezt pontosítani kell, mert hogyha nincsen EU-s export, akkor más ország fog a mi helyünkre lépni, és ennek is hatása van a fejlődő országokra, teljesen egyetértek vele. Mindenképpen arra van szükség, hogy új intézményes kapcsolatokat alakítsunk ki a bizottsággal. Nem a mezőgazdasági biztosról beszélek, hanem a nemzetközi kereskedelemről, hiszen itt nem teszünk eleget, és ezzel kapcsolatban kell nekünk egy álláspontot megfogalmazni. Jégle asszony visszatért a Kanadával kialakított kapcsolatokra, és hogy mit kér, a Kanada, mit kér Kanada tőlünk például a tejágazatban, és kiemelte a földrajzi megjelölések jelentőségét, ehhez jó tájékoztatási rendszerre lenne szükség. Különösen, ami az EU és Kanada közötti kapcsolatokat illeti, hiszen Kanada nagy kereskedelmi hagyományokkal rendelkező ország, és a mezőgazdaság is jelentős, és mindez igaz a Mercosurra is, és különösen a banán tekintetében. Meggines asszony is beszélt a Mercosurról, a marhahúsról, és a bizottság álláspontjáról. Meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal, amit Dott asszony mondott a biztonsági követelményekről. Ez a jelentésem második bekezdésére vonatkozik, és a marhahús importjára vonatkozik. Köszönöm szépen Szántos úrnak az információkat arról, hogy milyen a fejlemények vannak a Mercosur tárgyalásokban. Hasonlóképpen, hogy ö, azonnal szükséges a hatástanulmány. Meg kell kapjuk, hogy általános képet tudjunk alkotni erről a bonyolult problémáról itt gondolok a Mercosur kapcsolatokra. Köszönöm szépen a kolléganőnek, aki három megjegyzést tett. A szabályok, a hatástanulmány és az Európai Parlament részvétele a munkában. Köszönöm szépen Levia úr hozzászólását is vele ö, jó, szomszá, jó szomszédi kapcsolókat, szomszédi kapcsolatokat ápolok. Mint országgal is. És nagyra értékelem azt, amit a Balánról mondott. Valamint kapcsolatainkról Marokkóval, hogy mit jelentenek ezek a kapcsolatok az EU-nak. Szevena úr nagy örömömre azt mondta, hogy a Doha tárgyalási körben folytatódnak a megbeszélések, mégpedig úgy, hogy egységes csomag, single undertaking lesz. Köszönöm szépen, amit mondott a földrajzi eredet megjelölésről. Örülök, hogy a földrajzi megjelölés listája nem kimerítő. Ez azt jelenti, hogy más is belekerülhet. Megpróbáltam reagálni azonnal a nagyon érdekes megjegyzésekre a kollégák részéről. is, hiszem a módosítóknak hála ez a jelentés gazdagabb lesz, és sikerül üzenetet küldeni a többi intézménynek és főleg a mezőgazdászoknak, a vidéki területek polgárainak, akik nagyon fontos részét képezik a civil társadalomnak. Sokat szenvednek a válság idején. Köszönöm. Én köszönöm, mondja az elnök úr, George Papasztankosznak. És folytassuk talán a napi rendel, de még előtte emlékeztetnék, hogy a Papasztankosz jelentés módosítói november 10-ig délig kell beérkezzenek. A bizottság zöld könyve Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban. Erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra. Ez a cím. A szabályzat 50. cikke szerint mi társultan tevékenykedünk a Környezeti Bizottsággal. Itt a jelentéstevő Ducsán Nikolescu, mindjárt meg is adjuk neki a szót, ő fogja illusztrálni magát a jelentést. Nikolescu, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nem nagyon hosszan beszélni, mert nagyon hosszú vita és nehéz vitál mögöttünk. A bizottság több kérdésre próbált választ találni az erdőkkel kapcsolatban európai szinten a legtöbb probléma felmerült, az ENVI szakbizottság kompetenciába tartozik, lényegében ők illétek, illetékesek. Én megpróbáltam választ találni azokra a kérdésekre, amelyek a mi szakbizottságunkra tartoznak. Megpróbálom ezeket röviden számba venni. Először is a szubszidiaritás kérdése. Azt hiszem, hogy az Európai Unió felléphet annak érdekében, hogy támogassa és koordinálja a tagállamok tevékenységét az erdészeti politikával kapcsolatban. A klímaváltozások más hatással bírnak az erdők tipológiájától függően. Ezért az adaptációs stratégiát helyi, regionális szinten kell elvégezni, de európai koordinációval nagyon szoros az összefüggés az erdők és a vidéki közösségek között. Az erdő fontos jövedelemforrás, és az erdőnek e szerepe van a mezőgazdasági termelésben is. A termelés kérdése nem állítható szembe szociális kérdésekkel. Harmadsorban pedig az erdők szerepe a kap jövőjében. Az erdészet eh, leginkább a második pillérben található meg a pakkon belül, kappon belül. Eh, ez hatékony eszköz kell legyen eh, a 2013 utáni kapban az erdők fontos közszolgáltatást is nyújtanak, biodiverzitás, a CO2 kettő lekötés, stb. Ezért az erdő tulajdonosok plusz közvetlen támogatásban kellene részesének véleményem szerint. A 68. cikk foglalkozik részesen az erdészettel. Az erdők hozzájárulhatnak a kitűzött célok eléréséhez, E, és e, enne megújuló energiaforrásként is szolgálhatnak. Utalok az erdőtüzekre, ez jelentős probléma, hogy továbbra is napi renden e, van az Európai Parlament előtt. Nos, ennyi a prezentációm. Szívesen várok minden módosítót, megjegyzést. Köszönöm. Merci, monsieur Nicolescu. Donc je passe la Köszönöm szépen, Nicolescu úr. Kassinger asszonynak adok szót. Köszönöm Nikolescu kollégának az eddig elvégzett munkát. Nagy örömömre szolgál, hogy a hangsúly ebben a jelentésben az erdőkre e, e, úgy is kerül, mint e, szén megfogó dimenzióra és ez egy új jelentést ad ennek a közegnek. Az erdővédelem, mint tudjuk, tagállami felelősségi kör. Véleményem szerint így is kell maradjon. Annak is örülök, hogy a regionális sajátságokra is történt utalás. Itt azonban felmerül egy másik kérdés is, hogy milyen típusú megközelítés lehetséges annak érdekében, hogy egész Európában legyen azért megfelelő erdő kultúrát szolgáló sorozat és megfelelő szintű tevékenység. Ugye a foszilis üzemanyagok helyettesítése tekintetésben is ez egy fontos kérdés, és hatékony védelmi politikára is szükségünk van az erdők tekintetében, összefüggésben egyébként a klímaváltozással. Itt egy megfelelő egyensúly kialakítandó. Nem elég erdővédelemről beszélni, véleményem szerint a cél az is kell legyen, hogy fenntartható erdőkultúrát kell fenntartani, az összes érintett tevékenységgel, de természetesen majd módosítókban fogom kifejezni ezeket. E, Ekaszony kapszott. Uh, yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen. Először is uh, szeretnék köszönetet mondani a jelentésevének a szövegért. Uh, nagyra értékelem. Másrészt pedig megjegyzéseim lennének. Először is úgy gondolom, fel kell ismerni, hogy a sokféleség jelen van a különböző nemzeti rendszerben nagyon kis üzemek vannak, nagyobbak, egyes más országokban állami tulajdon, magántulajdon. A magántulajdon azon domináns. Nem csak a tulajdon szempontjából, hanem a kezelés szempontjából is. A bizottságnak van egy közleménye az adaptációról a klímaváltozás következtében más környezetvédelmi szabályozásról is szó van itt. A kérdés az, hogy az erdeink hogyan tudják biztosítani a gazdaság alapját sok európai területen, sok millió munkalkalmat. Az erdő az alapja a nagyon versenyképes iparnak, ez fontos az európai gazdaság számára. Szintén fontos, hogy az erdőt fenntarthatóan kezeljék. Természetesen. De óriási a különbség a között, hogy egy hogy diverzitás okából megmaradjanak bizonyos területek, és fenntartható erdészet legyen. Mind, ezt a kettőt ki kell békíteni, meg kell tenni megfelelő egyensúlyt. Tehát ez a lényeg. Azt hiszem, fel kell mérnünk, hogy nem csak a szubszidiaritás, hanem az európai szint is itt szóba jön hiszen mezőgazdaságról is ö, van szó. Ö, ez a ö, nagy ö, ra tartott mezőgazdasági szakbizottság, de közel kell lennünk a piachoz az erdészeti kérdésekben. Európa sok része bebizonyította, hogy lehetséges a biodiverzitást védeni, és ezzel párhuzamosan olyan erdészettel bírni, ami versenyképes és munkaalkalmat biztosít. A liberális frakció szerint ez lehetséges. Egyetértek önnel abban, hogy hiányzik a megfelelő tudás sok intézményben, Brüsszelben több tudás kell, e, ugyanazok a e, szabályok, e, a statisztikák hasonló szemlélete. Így tudjuk az egész témát körbejárni. További kutatás szükséges ahhoz, hogy tudjuk kezelni a klímaváltás hatásait. Már látjuk Svédországban, hogy az északi ö, ö, vidék hegyein a ö, óhatár ö, hogyan emelkedik. Ö, a könyvekben sem látunk ilyet. Eh, ez a rovarokra, eh, betegségekre, eh, nagyon sok mindenre kiad. Magasabb a hőmérséklet. Portugáliában például a rovar központi kérdés. Közös válasz szükséges a klímaváltozással kapcsolatban hadd mondjam még az, hogy technológia transfer szükséges a tagállamok között, amikor az erdőtűz elleni védelemről van szó, erdőkezelésről, erdőtelepítésről. Aktív együttműködést javasolok a bizottságon belül, ahol minden tudás, ha nem is centralizálódik, de egy kompetencia központ lehet. Most nagyon elaprózódik a bizottság különböző területeim, és így a szövegek minősége sem olyan, mint amilyen lehetne. Együtt kell működni, információk, statisztika megosztása, kutatások az erdészettel kapcsolatban. Azt hiszem, nagyon fontos, amikor a földhasznált változásáról beszélünk, jó lenne a tárgyalások során a ö, jelentéstevő és a shadow között ö, valamit világosítani a harmadik bekezdésben. Különböző használatai vannak a földhasználat változás kifejezésnek, és a közvetett földhasználat megváltozásának. Ez összefügg a CO2 kibocsátással és széndiokszid kibocsátással is, a vállalkozások létével is, nem szabad leegyszerűsíteni, annak ellene vagyok. Az enzimen talán lehet egyszerűsíteni. Ez egy nagyon fontos vita. Világosá kell tenni a szakbizottság számára, mindenki számára, akit érdekel a téma, hogy meghatározzuk hogy külön viták vannak. Mit tudunk támogatni? Ezzel köszönetet mondok a jelentéstevőnek, a nagyon jó szövegér is vissza fogunk térni módosítókkal ebben az irányban. Köszönöm szépen Ekasszonynak. Neves asszony kap szót. là Köszönöm, elnök úr. Észrevette végül, hogy én is itt vagyok. Szeretnék hát mindenkelőtt gratulálni a jelentéstevőnek, hiszen tömöríteni tudta a fontos aspektusokat ebben a dokumentumban. A, a felszólalásom egy figyelemfelhívásra koncentrálna bizonyos olyan aspektusok vonatkozásában, amelyekkel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez további hangsúlyozást igényel. Persze mindannyian egyetértünk, és ezt az iménti kollega is mondta, hogy az erdőknek egyre nagyobb jelentősége van gazdasági, szociális, környezeti, biológiai és minden egyéb szempontból is, sőt, még a játék szempontjából is. Tehát gyakorlatilag egyre csak nő az a kötelezettségünk, hogy védjük az erdőket, garantáljuk a fenntarthatóságokat, és arányosan az erdők növekedésével. Ami az Európai Unió hivatalos álláspontját vagy hozzáállását illeti az erdőkhöz, úgy gondoljuk, hogy itt egy egyeztetett politikát kell kialakítani. Ö, Egyetértünk az európai erdőpolitikával, ami kiegyensúlyozott egy olyannak. Mégpedig a közös és a tagállami, nemzetállami kompetenciák kiegyensúlyozott szerepével. E, ez lesz egyébként az az aspektus, amiben a legnehezebb lesz majd konszenzusra jutni, hogy milyen szintig, meddig megy el ez az illetékeség. E, tehát mi egyeztetett, tárgyalásos módon egyeztetett közös cselekedetekre is gondolunk, hiszen ez egy olyan közjó, közkincs, amit komolyan veszélyeztethetne az, ha itt nem megfelelő irányba haladunk. Egyébként két irányba kéne, ahogy ezt a jelentés is írja, az alkalmazkodás és a védelem két irányába elmozdulni, ami mindkét irányt illeti, azt kell mondanom, hogy figyelemmel kell lennünk a, az egész Európai Unió területén élő erdők problémáira. Tehát nagyobb tiszteletet igényel a természet, és ezzel egyidejűleg persze a rendelkezésünkre álló tudományos ismereteket is alkalmazni kell. Nagyobb tudásra van szükségünk az erdők vonatkozásában. Jobban kéne ismernünk az alkalmazkodó képességét az erdőknek, és hát a legsúlyosabb kártevők, és én itt a tüzekre, erdőtüzekre gondolok, kérdésében is. Persze <clears throat> azt a szerepüket is erősíteni kell, hogy a klímaváltozás hatásait ugye az erdők pozitívan befolyásolják. Ez utóbbi aspektus a, az tüzek kérdését nem kerülhette meg, a jelentéstevő is említett, és a szövegében is szó van róla természetesen. A, nagyon röviden ugyan az utolsó pontban. Véleményem szerint ezt a pontot hát sokkal jobban ki kéne fejteni. Itt ezzel kapcsolatban az Európai Parlament különböző álláspontokat foglalt már el, ez a bizottság is, hiszen az erdőtüzek a legsúlyosabb fenyegetést jelentik véleményem szerint az erdővédelem szempontjából. Leginkább Portugáliát, Spanyolországot, Görögországot, a déli erdőket érinti természetesen. Úgyhogy véleményem szerint az tüzeknek itt ebben a szövegben egy kicsit komolyabb szerepet kéne adni, hiszen ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság már korábban, és a Parlament is, meg a Meggazdasági Bizottság is már többször nyilatkozott. Köszönöm, Austin képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy elégedettek vagyunk ezzel a jelentéssel alapvetően. Az európai erdészeti politika egy kicsit inkább középpontba kell kerüljön, mint amennyire volt, hiszen az Európai Unió azt kéri másoktól, hogy az erdőket védje, nekünk is így kell tennünk. Nos, először is az erdészeti ágazatban több probléma is van a klímaváltozás miatt. Ez veszélyezteti e, egyes erdeinket, illetve megváltoztatja az erdőgazdálkodást. E, stabilabb erdőterület kell, illetve tudományos munkát e, kell végeztetnie az EU-nak, amit támogat a fásított területek jövőjével kapcsolatban. A közvetvédelmi intézkedéseket komolyabban kell venni a Natura 2000 például védett terület, de nagyon gyakran nem szívesen nyúlunk a zsebünkbe, hogy ezt finanszírozzuk, és amit sikerül megvalósítani, azt idővel elveszíthetjük. Az erdő gazdálkodás át kell alakuljon. Az erdeink diverzitását kell támogatni. Egyes országokban nem megfelelő fajokat telepítettek, csak kereskedelmi szempontot vettek figyelembe, és ez az erdeink diversitását károsan befolyásolja. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban még egy valamit teljesen világosan kell fogalmazni. Az erdő munkaalkalmat teremt. Ez legyen teljesen világos a jelentésben. Mint ahogy mondta az előző felszólaló, sok terület veszett el délen, erdőterület, erdőtűzek miatt. Ezzel más szakbizottságok is foglalkoztak, de kevés történt ezzel kapcsolatban. Ha olvassuk az olyanokat nyáron, akkor az derül ki, hogy az erdők lángolnak. Célzott intézkedésre van szükség, de nincs ilyen. Hosszú távon kell gondolkozni az ökorendszerek védelmében. Más leosztás szükséges tehát meg kell védeni a déli területeket, eh, mert nagyon nehezen regenerálódnak az ilyen drámák után. Európai fellépés kell, mégpedig gyorsan. Eh, most tenni kellene. Köszönöm, Oszling úr. Eh, Megint asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a véleményt. Két bekezdéssel kapcsolatban szeretnénk magyarázatot a négyessel, ötössel kapcsolatban, főleg a négyessel kapcsolatban a finanszírozás. Itt e, megfelelő egyensúlyt kér a mezőgazdaság és az erdészet e, között a e, meglévő lehetőségek felhasználását. Ezt pontosítani kellene, és az ötödik bekezdés is erről szól. A 14-esben nem tudom, hogy világos, jó-e a fordítás, megfogalmazás, arról van szó. A két utolsó szó, itt az erdő írtásról van szó. Monsieur Capulas Santos. Capulas Santos úr, és utána az elnök. Muito obrigado, Presidente. Muito brevemente. Nos, nagyon röviden. A jelentéstevő a 12-es pontot említi, amely kimondja hogy az erőszakosok szeretnének erősítés és ösztönzése eh, szükséges. Ez valóban fontos aspektus, hiszen eh, egyes tagállamokban főleg magánerdőkről van szó, szóval, mint például az én országomban. 95% az erőknek magánkézen van, eh, és kis területekről van szó, kis gazdaságokról a legtöbb esetben az erdőtűz ellen nincs eszköz, mert nincs koordinált politika. Nincsenek nagy területek, mert a tulajdonok kis parcellákat jelentenek. Ezért azt szeretném mondani a jelentéstevőnek, hogy jó lenne integrálni pontosabban a mondatába, hogy nem csak összönözni kell, hanem integrálni kell a támogatást. A 68-as cikket lehetne említeni, ahogy a 10-es cikkben is teszi. Tehát a 10-12-es pontot lehetne javítani, kicsit kifejteni, hogyan lehet ezzel az aggály megközelni, miről az előbb szóltam. Köszönöm. Köszönöm, Luis. Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Hamel úr, asszony, elnézést, úr. Önje szó. Yes. <clears throat> Thank, thank you, Mr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nem tud sokat mondani a politikai vitával kapcsolatban. A zöld könyv elemzésében tudni kell, hogy melyek a kompetencia területek az európai rendszerben. Teljesen a tettünk két dolgot. Először is a szubszidiaritás kérdése. Ez a dokumentum vitaindító. Felismervén az, hogy a klímaváltozás meg fog történni, és kimondja, rendben, hogyan ö, tudja az EU politikája biztosítani azt, hogy támogassa a tagállami kezdeményezéseket. Ö, tehát egészen világos, hogy kinél a labda. A közösségi erőfeszítések ö, hozzáadott értéket jelentenek. Második aspektus nagyon fontos szerintem, az, hogy aláhúzzuk végig a dokumentumban azt, hogy termelő elem van, illetve társadalmi gazdasági elemről van szó. Nem képzelhető el egyik a másik nélkül. A nehézség és ez azt hiszem a kihívás mindenhol, mindenki számára, ezzel foglalkozik a szakbizottság, és a parlament állásfoglalása itt lesz valószínűleg nagyon hasznos számunkra. Nos, a nehézség összeegyeztetni a különböző érdekeket az erdővédelemben. Az összeegyeztetés azért is szükséges, mert erre ez azt jelenti, hogy a közösség, a strukturális alapok, a vidékfejlesztési alapokból segítséget tud nyújtani. Kiemeltük, és mások is ezt tették, az információt nagyon sok információ áll rendelkezésre az erdők állapotáról. Az információ jelentős része megtalálható nem közösségi adatbázisban található meg, hanem a nemzeti adatbázisokban. A tagállamokkal együtt kellene megbeszélni, hogy mit tudunk és miért érdemes megosztani hallottuk, hogy az erdő az egyik régióban másként viselkedik, mint a másik régióban. Ezért semmiképpen nem próbálunk egyszerű, globális megközelítést alkalmazni. Megpróbálunk megtalálni azt a módot, hogy együttműködjünk a tagállamokkal, az információt felhasználjuk, ami a tagállamokban áll rendelkezésre, és úgy használni fel, hogy a tagállamok maguk az erdő gazdálkodást tudják hozzáigazítani a gazdasági és környezeti tényezőkhöz. A tanács, amikor foglalkozott a fehér könyvvel, amely az adaptációról szól, hozzá igazításról tavaly, akkor jegyezte a 2009-es jelentést a, az erdészeti szervezetek jelentését, Eh, amely eh, azt eh, arra is felhívja a figyelmet, hogy a szín dioxid gazdálkodásban milyen fontos szerepe van az erdészetnek. A klímaváltozást a jelentés szerint felgyorsítja a széndiokszid kibocsátás lenemkötése. Az erdő tehát meg kell maradjon, nem szabad nyomást gyakorolni rá. Ez nem csak a klímaváltozás elleni küzdelem eszköze. A következő évben a vita során, amint meg lesznek meg lesz a parlament véleménye, és a részvevők véleménye, amelyen mi is dolgozunk a következő ö, hónapokban. Nos, amint ez meg lesz, megpróbáljuk értékelni, ö, hogy hogyan kell együttműködni a tagállamokkal, az érintettekkel, és megtalálni a módját, hogy a közösség hozzájáruljon, jobban járuljon hozzá az erdők védelméhez a már elmondott okokból és a szubszidiaritás elvének maximális tiszteletben tartásával. Köszönöm. Bene. Nagyszerű, köszönjük a bizottságnak, visszaadnám a szót Nikolescu elnök helyettesnek, hogy ezt a pontot zárja le. Tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden kollégának, aki elmondta észrevételeit és javaslatait. Ahogy azt már az elején is elmondtam, a megosztott hatáskörben dolgozunk az a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, is, a legtöbb észrevétellel egyetértek, ezek nagyon fontos és érdekes kérdések voltak. Ezek megjelennek majd a jelentésben is, amelyet az illetékes, tehát a Környezetvédelmi Szakbizottság fog megfogalmazni. Erről még majd beszélhetünk, amikor a nyilvános egyeztetés eredményéről folytatott vitát fogjuk folytatni az erdészettel kapcsolatban és a mezőgazdasággal kapcsolatban. Ez is a mi javaslatunk része volt. Most pedig megpróbálok egyenként válaszolni a felvetett kérdésekre ami a fenntartható gazdálkodást illeti az erdőkben. Ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a szakbizottságunkban senki nem vitatja mindezt. Biztos vagyok abban, hogy ezen aspektus bekerül majd az illetékes szakbizottság jelentésébe. Én magam ezt a problémát a mezőgazdasági szakbizottság hatáskörének fényében akartam megközelíteni, és azt gondolom, hogy a legfontosabb megközelítés az, hogy az erdő a e, vidéken élő közösségek alapvető eleme a család, a foglalkoztatás e, tekintetében. Tudom, hogy Petraune asszonynak milyen aggájai vannak e, és hogy az erdőtüzekkel kapcsolatban milyen aggályai vannak, és McGuinness asszony felvetésére is válaszolok. Lehet, hogy itt valamilyen fordítási vagy szövegezési probléma van, az én eredeti változatomban is némi problémát látok. Capula Santos úrnak azt mondanám, hogy sokat beszéltünk ma délután az erdők különböző és eltérő helyzetéről az EU-n belül a jelentés megfogalmazásakor én magam is foglalkoztam ezzel. Például Romániában komoly problémát jelent az erdők kivágása, Ausztriában vagy Németországban inkább kedvező a helyzet ebből a szempontból. Az erdő tulajdonlás helyzete is egészen más arról beszéltem, hogy a fontos kiterjedésű erdőket gazdasági szempontból méltányos módon kell kezelni. Portugáliában, hogyha van ilyen ö, gazdálkodás, ilyen irányítás, akkor ez mindenképpen kedvező, és szeretném, hogyha a többi tagállamra is mindez igaz lenne. Úgy gondolom, hogy sok felvetett kérdés megjelenik majd a Környezetvédelmi Szakbizottság jelentésében. Megint asszony, én nem arról beszéltem, hogy a termelés tekintetében kell egyensúlyt kialakítani, hanem a két terület közötti szinergiáról beszéltem. Remélem, hogy a válaszom hasznos, és a többivel kapcsolatban pedig meggyőződésem, hogy az összes felvetett kérdés megjelenik majd a módosítókban, és a végső jelentésben, amit mi az Envinek elküldünk, az 50-es cikk alapján folytatott eljárás során. Köszönöm. Grazie. Köszönöm Nikolászko képviselőnek. Folytassuk talán a mai eh, utolsó napi rendi pontunkat, ami a hetes pont, a 2018 CE irányelv módosítása tekintettel a tagállamok területén történő GMO termesztés korlátozásának, illetve megtiltásának lehetőségére. Kedves kollégák, ez egy fontos és érzékeny pont, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt fontos vita alakulhat ki. Egy sor kétel kérdőjel merül fel, ami az agrárpolitikát illeti is de nem akarom én ezt megelőlegezni most, biztos, hogy egy érdekes vita tört, nak lehetünk tanulni, George Lyon bevezetője után. Én át is adnám mindjárt George-nak a szót, és utána megnyitjuk a vitát. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy a konszenzus az nagyon fontos az eddig elhangzott kérdések kapcsolatban is. Nos, Szeretném gyorsan áttekinteni azokat a kérdéseket, amelyek a bizottság javaslata, jogszabály javaslata után keletkeztek, és ma visszajelzést szeretnék a szakbizottságtól kapni mind a tartalommal kapcsolatban, mind pedig a szakbizottság stratégiájával kapcsolatban, hogy hogyan tudunk előrelépni. Kezdjük is. Néhány tényt szeretnék elmondani, egy kis háttérismeretet a vitához. 2009-ben 14 millió gazda 147 millió hektáron gazdálkodott 27 tagállamban, és ez 70%-os növekedés 2008-hoz képest. Ami az európai országokat illeti, csak két biotek terméket engedélyeztek, 17 még engedélyezésre vár az EU beli termelésre, és elég hosszú egyébként ez az engedélyezési folyamat, és már elég sok szakaszon átmentek. 29 ezer hektár volt ez, ami a 2008-hoz képest némi visszaesést jelent, és Spanyolország a legnagyobb termesztő az összes keres, kukorica, GMO kukorica termelésnek 18%-át fedi le. Nos, ez a kontextus, ami az EU és a világ GMO piacát illeti. Hogyha most konkrétan a javaslattal foglalkozok, és nem a GMO ellen és próérveit akarom most ütköztetni. Most megpróbálok arra koncentrálni, hogy konkrétan milyen módosítókat javasoltak a Dali biztos úr jogszabályjavaslatára. Az érvelés ezen módosítóval kapcsolatban azt kell megnézni, hogy milyen előnyökkel járhat mindez a egyrészt az engedélyezési folyamatra, másrészt meg kell próbálni megoldani azt, hogy a tagállamok állandóan azt a záradékot használják, amely mögé bújnak, és ezért betilthatják a GMO termesztést a saját országaikban jelenleg. A bizottság indokolásában azt mondja, hogy a meglévő jogszabály keretek az EU-ban szerintük lehetővé kell, hogy tegyék azt, hogy minden releváns tényezőt figyelembe vegyük, tehát csökkenteni kell, hogy a védzáradékokhoz nyúljanak a tagállamok, amiről még majd beszélünk. A jogszabályok alapján ezt csak új tudományos alapok alapján lehet használni a közegészségügyre és környezetvédelmi biztonságra vonatkozóan. Az új javaslat szerint és az EFSA szerint is frissíteni kell a jogszabályokat. Ha a tagállamok a 114-es bekezdés 5. bekezdésének nem felelnek meg az EU szerződésével kapcsolatban, és a saját területükön a GMO termesztést nem közegészségügyi vagy környezetvédelmi okok alapján tiltják be. Ezzel kapcsolatban szeretnének jogbiztonságot kialakítani a tagállamok számára, hogy továbbra is meg tudják tiltani a GMO termesztést, és ami az érintett feleket illeti, például a GMO termesztőket, gazdákat, a hagyományos termesztőket, az állattenyésztőket, a növénytermesztőket, ami a GMO termesztését illeti Európában, növelni kellene a döntéshozatalok megtervezhetőségét. Tehát ez a bizottság érvelése ezen javaslat mögött, és ezzel azt is leírja, hogy milyen céljai vannak és nekünk is meg kell beszélni, hogy mennyiben tudunk csatlakozni ezen ambíciókhoz, és fel kell mérni, hogy mit is jelent ez a javaslat. Ezen vita keretein belül emlékeztetni kell arra, hogy 2012-ben fogják felújítani vagy felülvizsgálni a GMO engedélyeket az egyes fajtákra vonatkozóan, tehát a különböző szabályok frissítése két év múlva várható. Felmerül egy kérdés, bennem is ez felmerült elsőként, amikor elkezdtem foglalkozni a kérdéssel, hogy a szakbizottság egyetérte maga a javaslat elvével, hogy megint csak tegyük nemzeti szintűvé a gémevel kapcsolatos döntéseket, adjuk vissza a tagállamok kezébe ezt a hatáskört. A második elv a javaslat mögött az az, hogy nem tudományos vagy környezetvédelmi alapok alapján is bevezethessenek a tagállamok tilalmat. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez itt elég új vizeke nevezünk. Biztos, hogy így szerintem ezt az alapkövet így kivesszük belőle, ami olyan fontos a döntéshozatalban, a tudományos bizonyíték és a legjobb elérhető tudományos adat ez ami az alapja kell, hogy legyen egy ilyen tilalomnak, erre lehet hivatkozni. És ez rendkívül fontos, különösen, hogyha új technológiákról beszélünk, nanotechnológiáról, vagy ö, ö, szintetikus biológiáról, amely a jövőben egyre nagyobb szerepet fog kapni. Tehát egyetértünk e azzal, egyetértünk-e azzal, hogy renacionalizáljuk ezen döntéshozatalt, és hogy nem csak tudományos és környezetvédelmi alapokra lehessen hivatkozni azért, hogy be lehessen tiltani a GMO termesztést. Második kérdés, ami felmerül, egyetértünk-e azzal, hogy tagállamok és vállalatok a gyakorlati negatív hatásokra is hivatkozhatnak az egységes piacra. Tehát az egységes piacra lehet, hogy negatív hatással lesz az, hogyha nemzeti szinten döntenek, például a vetőmagok kereskedelmére. A bizottságnak ez nem problémás, de azért itt olyan komoly kérdések felmerülnek, amiről úgy gondolom, hogy még tovább kell beszélnünk. Hogyha ezt az elvet elfogadjuk, akkor a következő kérdés, amit bennem felmerült, az az, hogy egyetérnek értenek-e azon kritériumokkal, amelyek alapján a tagállamok majd dönthetnek, megfelelőek-e ezek, a bizottság már többször beszélt erről, vagy ön vagy egy adott tagállam milyen alapokra hivatkozna a GMO betiltására. Hiszen, hogyha ilyen tilalmat kér valaki, akkor mégiscsak az alapszerződések alapján jogszabályoknak meg kell felelni, és a WTO szabályoknak is meg kell felelni, tehát akkor milyen egyéb alapokra lehetne még itt hivatkozni? Etikai alapokra? Megint csak, ha általánosabban nézzük, akkor megint csak eléggé járatlan utakra térünk, és itt nagyon fontos kérdésre van itt szó, hogy mit nevezhetünk biztonságnak, és mi az, ami ide már nem tartozik. Egy hozzáadott értéke a javaslatnak, hogyha a bizottság nem tudja garantálni, hogy ezzel felgyorsul az engedélyezési folyamat, és hogy a tanácsnál kialakult ö, helyzetet így kicsit ö, fel tudja oldani, hát akkor milyen hozzáadott értéke van ezen szabálynak? Tudom, hogy több tagállam kért már ilyen jellegű javaslatot, de hogyha ezzel nem tudjuk feloldani a jelenlegi zsákutcát, akkor mi az értelme annak, hogy ezen az úton elinduljunk? Öt tagállam szeretne tilalmat bevezetni, és jogilag megtámadta az EFSA engedélyezési véleményét a védzáradékra hivatkoznak, vagy használhatják, vagy pedig itt tényleg egy a bizottság általi játszma arról szól, hogy egy ilyen politikai kérdéses témát visszaadjon a tagállamok kezébe. Hát nem tudom, hogy miről van itt valójában szó. Ezt hiszem, hogy ha ilyen játszmáról van szó, akkor erre nekünk nemet kell mondanunk. Hogyan tudjuk garantálni, hogy minden gazda számára szabad lehetőséget ad arra vonatkozóan, hogy mit akarnak csinálna, és hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk az európai gazdáknak a jelenlegi versenyügyi szabályok mellett? Itt megint csak a GMO mentességre térünk rá, hogy milyen küszöböt lehetne egy GMO mentes terméknek meghatározni, lehet, hogy akkor 27 különböző definíció lesz ennek a küszöbnek. Ennek milyen hatása lesz az egységes piacra, hogyha ezt az összes definíciót be kell tartani? Azt hiszem, hogy ez így rendkívül bizonytalanná tenné az egységes piacot, lehet, hogy az teljesen működésképtelenné válna, úgyhogy vigyázni kell ezzel. Ezen kívül a jogbiztonságot is megkérdőjelezhetjük ezen javaslattal kapcsolatban. Bármilyen tagállami döntést meg lehetne támadni, hogyha nincsen teljes jogbiztonság a bizottság javaslata mögött. És ezen kérdéssel kapcsolatban a tanács jogi véleményt kért, azt hiszem, hogy a következő napokban fog ez megszületni. Colin Corin Lapage kollégám, aki az envi ben jelentéstevő, hiszen mi vagyunk a másodlagos bizottság, kérte a parlamenttől is a jogi véleményt, tehát itt több jogi vélemény is fog születni a jogbiztonsággal kapcsolatban. Hát ha nincsen ilyen, akkor legalább, tehát ezzel jogbiztonságot nem fogunk kapni, de legalább jogi véleményt azt igen. Két különböző intézmény részéről azzal kapcsolatban, hogy tehát van-e megfelelő jogbiztonság a bizottság javaslata mögött. Ami a további rugalmasság kérdését illeti, a GM mentes, a GM free definíciójára már beszéltünk, hogy lehet, hogy ebből 27 lesz, tagállamonként egy. Nem lesz esetleg megfelelő EU konzisztencia a szabályokkal kapcsolatban, mert egyértelmű, hogy a tagállamok a bizottság új javaslata alapján dönthetnek majd arról, hogy hogyan lehet egy adott tagállamban az együttélést biztosítani, vagy egy adott térségben. Ez a megfelelő megoldás? hogy akkor különböző értelmezéseket lehet adni az együttélés, a coexistence fogalmának? És egy politikai kérdés, nem a javaslatra vonatkozik magára, az, hogy az agrinak milyen stratégiát kell alkalmaznia. Ha úgy döntünk, hogy nekünk ez a javaslat nem tetszik, és ezt visszautasítjuk, és visszaadjuk a bizottságnak, hogy ez nekünk nem tetszik, ezzel mi nem értünk egyet, ez teljesen működésképtelen, nagyon sok fel, kérdés van benne, vagy mondhatnánk azt is, hogy ez jó, és ezt tovább akarjuk vinni, akkor, tehát hogyha ezt egy az egyben visszautasítjuk, akkor teljesen kizárjuk magunkat a politikai vitából. Tehát ez egy stratégiai jelentőségű kérdés, az Agrinak ezzel politikai szinten kell foglalkoznia. Hogyha ezt elutasítjuk, akkor nem lesz lehetőségünk a politikai vitára a módosítókkal kapcsolatos játékkal nem tudom, hogy érdemese foglalkozni. Tehát talán ö, én inkább afelé hajlanék, hogy ezt el kellene utasítani, de a politikai stratégiát kellene először eldönteni, még mielőtt ezt elutasítjuk és erről döntenénk. Korin Lepázs és én magam további időt kértünk erre, tényleg azért, mert olyan sok megválaszolatlan kérdés van, és olyan sok lehetőség, és nem szándékos következménye lehet ennek, hogy tényleg időre van szükség, hogy megfelelően ezt megvitassuk, és megpróbáljuk megérteni, még mielőtt álláspontot fogalmazunk meg. A határidőket illeti a legutóbbi verzió szerint, ha jól tudom, a titkárság majd ezt megerősítheti, ha így van-e. A módosítók az én jelentéstervezetem mert január 10-ig kell beküldeni, tehát még 8-9 hetünk van, ez alatt megpróbálunk a felvetett kérdésekre választ kapni, és lehet, hogy még lesznek újabb kérdések, az, itt képviselő, az itteni képviselők is biztos feltesznek majd kérdéseket. A lehető legrövidebben akarok foglalkozni. Sok választ nem adtam, nagyon sok kérdést tettem viszont fel, de jobban tetszik nekem, hogyha így dolgozunk. A jelentős tevőknek mondanám, hogy az első árnyékjelentéstevői ülést novemberben Strasbourgban szeretném megtartani, Remélem, hogy addigra egy kicsit pontosítjuk az álláspontokat és a kérdéseket. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr, és a megértését, és kíváncsian hallgatom a képviselők megjegyzéseit. Molto, molto bene, George. Nagyszerű, George. Azt hiszem, hogy nagyon korrekt módon <clears throat> közelített meg ezt a munkát komolyan. Azt hiszem, hogy ennek megfelelően a vita most beindulhat. Sokan jelentkeztek, ha ö, elég gyorsak vagyunk, akkor ma befejezhetjük ezt a pontot, ha nem, akkor folytatjuk holnap. Ö, ö, Martin, éj a szó. Ja, über Scholz Lein, es sind die richtigen Fragen gestellt, aber es äh, bei... Ami a jó kérdéseket illeti, ha megnézzük a bizottság javaslatát részletesebben, akkor még további kérdések merülnek fel. A mi frakciónkban ö, már eredetileg is kérdéseket tettünk fel, mi szerint feltehetjük azt a kérdést, hogy a bizottság ö, végső soron ö, ki akart-e bújni ebből a kényelmetlen helyzetéből, és így ö, másra akarja hárítani a felelősséget. Hát e-, ez egy kérdés. De amikor erről beszélünk, meg kell nézni az alapvető kérdéseket. Elsősorban a parlamentben egyértelművé kell tenni, hogy mi alkalmazzuk azt, amit olyan régóta kértünk, tehát, hogy az egész engedélyezési folyamatot kell most átgondolni. Az EFSA-t nem alaptalanul bírálják. Bizonyos esetekben az EFSA-nál öm, nemrég ö, meg is erősítették, hogy valóban jogosak az őt, őket ért bírálatok az engedélyezéssel kapcsolatban, és a parlament ezt ö, az EFSA meghallgatásán már kérte. És ö, ami az együttélés, a coexistence elvét illeti, minden gazdára vonatkozóan felül szabályokat. Eddig is ezen szabályokat a tagállamok különbözően alkalmazták. Azt kell elérnünk, hogy ugyanazon coexistence szabályok vonatkozzanak mindenkire Európán belül. A GML nem pedig a nem GM-mel kell foglalkozni. Bizonyos tagállamok ezt már megtették, de azt hiszem, hogy a bizottság nem tett igazán semmit ö, Ausztriában vagy más tagállamokban a jogszabályalkotás területén, ahol társadalmi gazdasági okokból vagy környezetvédelmi okokból korlátozhatják a GM technológiát. Ha megnézzük az együttélés kérdését, azt kell vizsgálni, hogy a bizottság javaslatának az-e a célja, hogy ezt garantálhassa. Valóban létezik a közös piac, akkor hogyan fogjuk ezt végrehajtani és monitorozni Európában? Mi fog itt történni, és milyen feltételekkel? Ami a vetőmagokat illeti. Itt is problémás a helyzet. Jelenleg már problémás a helyzet, és azt hiszem, hogy még nagyobb lesz a probléma, hogyha a tagállamoknak nagy mozgásteret adunk a GM termesztéssel kapcsolatban. Aztán az EU ö, álláspontja ismeretes a WTO keretein belül, ez is fontos érv. A mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterek is foglalkoztak már ezzel. Egyelőre teljes a homály azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mi alapján mondhatják, hogy a WTO szabályainak megfelelnek. Aztán felmerült az a kérdés, hogy milyen politikai stratégiát válasszunk a szakbizottságban. Ezzel kapcsolatban, tehát a javaslattal kapcsolatban részletes vitára van szükség. Nem csak ezt a három kérdést kell a jogszabályjavaslatból megnézni, kicsit tágabban kell kitekintenünk és a bizottságnak egyetemen kell foglalkoznia. Mivel döntésről van szó, részletes vitát kell a GM technológiáról folytatnunk, és alaposan fogjuk ezt tanulmányozni, és nem akarjuk, hogy túlságos nagy nyomásnak tegyenek ki minket. Nem azt mondom, hogy jelenleg 17 fajtát engedélyeztek. A bizottságot a bizottságnak azt kell most pontosítania, hogy mi is a jelenlegi helyzet, hogyha további engedélyeket kapnak. tehát a mezőgazdasági szakbizottságban. Én azt szeretném, hogyha egységes álláspontot alakítanánk ki, ebben nem hiszek, de erre lenne szükség. José Bové következik, és utána Nikolescu. Oui, euh, Nos, azt gondolom, hogy a vita felveti annak a szükségét, hogy néhány dologra emlékeztessük magunkat. Önök is tudják, hogy a mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterek tanácsa a múlt hetekben elutasította, mindkét tanács elutasította a bizottság javaslatát azzal utasították el, hogy ezen javaslatok jelenleg túlságosan korán érkeztek a bizottság által már korábban feltett kérdéshez képest. Tehát azért ezt kell tudnunk. Ez most a jelenlegi helyzet. 2008. decemberében a Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa azt kérte, hogy teljesen ö, kezdjék újra a GMO-k értékelését, az EFSA értékelését, és a panelek összetételét és az értékelési témákat. Ezt egyhangulag kérte 2008. decemberében a miniszterek tanácsa. Az elmúlt hetekben a tanács azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy miért tervezzük azt, hogy nemzeti kézbe adjunk egy a 2001 per 18-as rendeletből az 1C bekezdést, anélkül, hogy alaposabban körbejárnánk a kérdést. Tehát 2008. decemberében már az értékelés elvét felvetik. Mit is értünk az értékelés alatt? A molekuláris biológia, környezetvédelem, egészségvédelem, etika, gazdaság, társadalom. Ezen aspektusokat kell a tudományos értékelésbe bevonni. És most egyértelműen azt kérte a tanács, amit már 2008. december, hogy ezen összes aspektust vegyék figyelembe. Ez az első kérdés. A második kérdés pedig valódi átláthatóságra van szükség az EFSA-val kapcsolatban. Hogyan kell az EFSA-nak működnie? Most nem térek vissza a múlt hetek eseményeire, csak arra, ami csütörtökön történt, amikor is az EFSA végrehajtó, ö, igazgató tanácsa itt találkozott, és Banati asszony minden egyéb ö, posztjáról lemondott az EFSA-n kívül, mert valóban egy nagy lobby, gazdasági lobby, a Lilisi ö, tagja volt, és ebben az összes nagy élelmiszeripari vállalat megtalálható volt. Ez volt a zárójel vége. Na most én azt akarom mondani a bizottságnak, hogy nem fogunk az önök javaslatával foglalkozni egészen addig, amíg a tanács kérésének nem tesznek eleget, és a parlament kérésének. Ami a három érvet illeti Lájon úr által hangoztatott érveket, ezek jogosnak tűnnek. Tehát valóban a belső piacsal kapcsolatban ez problémákat vet fel megpróbáljuk most lezárni a határokat, mind gazdasági szempontból, mind pedig környezetvédelmi szempontból, mintha a GMO-k, hogyha mondjuk, mintha a GMO-k a széllel nem tudnának átjönni a határokon. Hát ennek semmi értelme nincsen. Ez olyan, mint a Csernobili felhő, amely Franciaország határainál megállt. Ennek semmi értelme. Európai politikára van szükség. Második fontos kérdés a versenytorzítás kérdése mi lesz a helyzet egy olyan biológi, biogazdának a helyzete, amelyik, akinek az országában egy tagállam engedélyezi a GMO-kat, és egy olyan biogazdának a helyzete, akinek az országában nem engedélyezik a GMO-t. Más lesz a versenyhelyzetük, és ez nagyon fontos kérdés. Harmadik kérdés, szintén Lion úr utalt erre, a ö, WTO kérdése. Mi lesz a fontosabb jog? A tagállamok joga, vagy az Európai Unió joga. Hogyan lehet a kettő között egyensúlyt kialakítani, tudván azt, hogy a bizottság egyértelműen kimondja, hogy a tagállami tilalmak az ő megfogalmazásában nem tudományos érdekek, vagy érvek lesznek, hanem más társadalmi vagy más érvek. És ebben az esetben az biztos, hogyha ez a VTO elé kerül, azt a tagállamot el fogják ítélni. És hogyha megnézzük, hogyha a WTO ellenében mi nem zárt sorokban küzdünk küzdeni, hanem egyenként, annak nagyon rossz következménye lesz. És a WTO-val kapcsolatban már elhangzott az, hogy milyen szigorú szabványokra van szükség, és ez volt például a kollégánk javaslatában is a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban. Tehát egyértelmű szabályokra van szükség, egységesen kell fellépnünk, ezek az okai annak, hogy Szerintem ez a javaslat nem jó időben érkezett, és nem jól van kidolgozva. A pozíciója dei Verdi è chiarissima. Zöldek eh, álláspontja teljesen világos, nincs más zöld, aki ehhez hozzászól. Nikolescu és Lefort. Mulțumesc, e Köszönöm eh, szépen, elnök úr, teljesen világos, hogy a eh, vita nagy érzelmi megnyilvánulásokra ad okot. Itt nem csak a frakciók között, hanem a tagállamok között is. Egy kormányon belül is különböző álláspontok van, mint a Romániában a mezőgazdasági miniszter és a közvetlenül miniszter különböző álláspontot képvisel. Ezért arra kell számítani, hogy nagyon szenvedélyes viták lesznek tény, hogy a tanács a múlt héten elutasította ezt a javaslatot, ami azt jelenti, hogy a döntés felelősségét nem kívánja felvállalni. Én magam is egyetértek John Lyonnal. Azáltal felvetett kérdések helyesek, meg kell tudni a válaszokat. Sokkal világosabb kritériumokra van szükség. Én magam el kell mondjam, hogy a tagállamok döntései tiszteletben kell tartsák a szerződést. Ez teljesen világosan kitűnik a bizottság javaslatából. És akkor a tagállamok az EU bíróság joggyakorlatát be kell tartsák, ami teljesen más, hogyha törvényes egy termék egy állam, az összes többi tagállamban is. Azt köszönöm. Köszönöm szépen, Stefan Le Foll. Ebben a vitában George Lyon olyan prezentációt adott elő, amely kiderül, hogy milyen nehéz a kérdés. Zsor sokkal határozottabb, amikor a mezőgazdasági politika reformjáról beszél. képen lehet megközelíteni ezt a vitát. A könnyebbik az, hogy azt mondjuk, hogy a bizottság teljesen értéktelen szabadon, tehát ezt elutasítjuk. És akkor elkerüljük a vitát. Így mindenki megmarad a maga álláspontján, azok, akik teljesen ellene vannak a GMO-nak, és azok is, akik teljesen mellette vannak. És akkor várunk, várjuk, hogy az idő elintézze és ahogy mondtad, mivel van pró és kontra minden országban, még egy kormányon belül is, a románoknál, mint hallottok, nem fog előre menni a vita. És akkor a felelősség politikai a parlamentnél. pedig éppen az a felelősség, hogy előre vigyük. Mi a probléma? Az előbb jól fogalmazták meg, milyen feltételek között ö, fogadjuk el Európában a GMO és a non-GMO együttélését. Nem lehet elfogadni, hogy az egyik győzzön a másik felett. Milyen feltételekkel? Így lehet megválaszolni, ezen kell dolgozni tény, hogy amit a bizottság az asztalra letett, az a gondolat, hogy a gmo meg az engedélyezet kivéve, hogyha ö, van nyomós ok, ami nem létezik, arra, hogy betiltsak. Nyakaptrag ez a bizottság javaslata. Min kell dolgozni? Számomra négy kérdés van. Az egészség kérdése, egészségi kérdések, ezeket nem adják meg a környezeti kérdés, már pedig a GMO használata tömeges az USA-ban, nem, a Le Monde egy növényt mutatott, amely olyan ellen, hogy most már nem tudunk megszabadulni tőle. Tehát a környezetvédelmi kérdés igen is itt van előttünk. Ezzel foglalkozni kell. A gazdasági kérdés sohasem merül fel. Van-e gazdasági érdek a GMO használata mellett? Ha tényleg gazdasági érdek, akkor ezt meg kell vizsgálni. De azt hiszem, hogy sokkal nehezebb bebizonyítani, mint ahogy egyesek ezt állítják. Negyedik kérdés. Van-e alternatíva a GMO használatára? mint például az irányelv a ö, gyomírtóknál van-e? Ö, például a kukorica nemesítésben, ami gazdaságilag életképes. Erre négy kérdésre kell válaszolni. A vita erről szól. Ehhez a vitához idő kell. Egyetértek. Úgy gondolom, hogy az Agri nem dönthet anélkül, hogy felvenni a kapcsolatot a Közvetvédelmi Szakbizottsággal. Ezen dolgoznunk kell, legyen kapcsolat az envi és az Agri elnökök között, a, és a jelentéstevők között, esetleg a koordinátor között mindenki úgy gondolja el, hogy ezt visszaküldjük, és akkor meglátjuk, hogy a bizottság mit fog csinálni. Mit fog csinálni a bizottság, mivel a tanács nyomás alatt van, olyan javaslatokat fog tenni, amelyek semmire nem köteleznek, és akkor marad a status quo, és az a legrosszabb. mert az együttélés, azt ismerjük, hát köszönjük szépen, nem jó a tapasztalat a biogazdák számára se, az új mezőgazdasági modellek kidolgozása szempontjából sem. Azt javaslom, legyen egy ülés, mi vegyük fel a kapcsolatot az ENVI szakbizottsággal, és stratégiailag értékeljük, hogy hogyan akarjuk megközelíteni a kérdést. És amikor megmen a stratégiai értékelés, utána tudunk konkrét választ adni ezekre a kérdésekre. Nos, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Stefan, ne felejtsük el, hogy az MV szakbizottság már jelen van. Leinen elnök nem ellenzi, hogy a mi jelentéstevünk, George Lyon mondja el a véleményét náluk teljesebben, mint egy véleménnyel vagy jelentéssel. Tanulmányozhatjuk a ö, nagyobb együttműködést, de nem tudjuk elkerülni a vitát, mert ö, hogyha, mint hogy gondolom, nagy többség van a bizottsági javaslat ellen, akkor is mindenképpen előre kell lépnünk, folytatnunk kell a vitát, és ö, véleményt kell mondanak. Senki sem akadályoz bennünket ebben a Kassinger úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szemben a román kollégával. Nekem nem probléma a GMO. Mi vagyunk a 13. tagállam, amely részt vett a nemzeti jogszabályok kidolgozásában. A, ö, egyet értek az előző felszólalóval. Sok kérdés marad nyitva, válasz nélkül a bizottsági dokumentum elolvasása után. Azt hiszem ez a legfontosabb ö, tennünk, különben bumeránk hatása lesz ennek a javaslatnak. Először is tudni kell, hogy, hogy állunk a WTO szabályokkal. Koherense ez a javaslat a WTO szabályokkal? Nemzeti szabályok engedélyezhetők, de ugyan lehet a szöveg stabilitását biztosítani. Sok kérdés tehát nyitott továbbra is. És meg kell tudni, hogy összeegyeztethető a VTO szabályokkal ez a javaslat. A bizottság hogyan fogja megvédeni a WTO-ban ezt a szabályt? Ausztria szempontjából felmerül a kérdés, együttélés és felhasználói jogok. Itt a gazdák oldalán állunk. Ausztriában a biogazdaságban úttörök vagyunk ezen javaslat ami érdekeink ellen hat, ami a parlamentet illeti. Nem szabad megengedni, hogy a bizottság kibújjék a felelősség alól. Kéz a kézben kell dolgoznunk az ENVI szakbizottsággal. Így lehet nagyobb súlyt biztosítani a mi véleményünknek. Elnök, Röviden a bizottsági szót kap. Még öten iratkoztak fel. Patronesz asszony. Úgy vélem, hogy az első megközelítés elővi kell legyen, nem tartalmi. bemutatták nekünk az összes kérdést, amelyet felvett a bizottság javaslata. Csatlakozom ezekhez a kérdésekhez, kételyekhez, hogyha komplex a GMO kérdés, mint ahogy az is, tudjuk. Nos, akkor nem látom, hogy a vita fényében a bizottság hogyan kérheti tőlünk, hogy vállaljunk felelősséget itt, hogy a tagállamok dönthessenek. Nekem az a benyomásom, hogy amikor a kérdések nehezek, akkor át lehet adni a felelősséget a többieknek. Amikor pedig egyszerűen mondhatok meg, akkor az Európai Bizottság ő maga intézi el az eljárást, de hát lássak ennek milyen következményei vannak. Nem is beszélek a tartalomról, mert akkor felmerül, hogy a gazdák hogyan lesznek versenyképesek, hogyan versenyeznek egymással egy tagállamon belül és tagállamok között a hagyományos gazdák és a biogazdák veszteni fognak, azért, mert eh, több a költségük, eh, mert eh, tanúsítványt kell szerezniük arról, hogy GMO-tól mentesek a termékeik. Nos, már elvi kérdésként is ez a javaslat a bizottságnak az a mód, hogy a felelősséget elkerülje. Ez politikai szándék, a tagállamok nem fognak, nem hivatkozhatnak környezetvédelmi vagy egészségügyi, közegészségügyi kérdésekre, hogy az elfoglásokat megindokolják. Ez azt jelenti, hogy politikailag nulla felelősség, és ez komoly precedens. Most a GMO, holnap más kérdés. Amikor bonyolult a kérdés, akkor más dönt. Azt hiszem, eh, hogy ez boraszó képet ad az EU-ról, az EU építése, amelyet itt végzünk, eh, nem mehet így, hogyha valami bonyolult, nem lehet kibújni a felelősség alól. Ez más országnak, mint az USA-nak azt a képet adja, eh, hogy az EU-ban nincsen konszenzus határozott álláspontra van szükség a GMO-val kapcsolatban. Tudományos, gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi szempontból határozott állásfoglalás kell. Végezetül elmondanám, hogy a GMO kérdéssel kapcsolatban az álláspontunk induljon ki tudományos alapból, és akkor más szinten is, utána tanulmányt hagyjuk a kérdést. Minden esetre választ kell adni. Köszönöm. Jámosú. Köszönöm. Nagyon gyorsan Schmidt úr, majd Kányéte képviselő. Thanks, President. I do want to hear from... Köszönöm. Szeretném a bizottság is meghallgatni, hogy nagyon rövid leszek, és zöld kollégáim az IFA, tudom, hogy ugyanazzal az állásponttal él, felül akarják vizsgálni és a ö, nemzeti szuverenitást akarják felhasználni arra, hogy éppen a nemzeti szuverenitást és demokráciát ássák alá, és hogy akár tagállami vagy tagállam alatti szintű támogatásokat, rendelkezéseket vezessenek be. Egyetértek az elhangzottakkal, hogy a szakbizottság kötelessége, hogy egyeztetett álláspontot képviseljen. Hogyha jelenleg zsákutcába került a tanácsi folyamat, akkor azt úgy lehet megoldani, hogyha részletes, mélyreható vitát folytatunk itt, és az ENVI szakbizottságban szkeptikusok vagyunk a javaslattal kapcsolatban, de mégiscsak meg kell egyeznünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Kányéte úr, majd Nikolson. Köszönöm, elnök úr. A Lettországban a GMO termesztés, a GMO termesztés az egyik legvitatottabb kérdés. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy jelenleg az önkormányzatok az önkormányzati ö, törvény és a lett környezetvédelmi törvény alapján a területek 75%-át saját maga GMO mentesnek mondta ki. Ez azt mutatja, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy ezt a kérdést megvitassuk. Szeretnék rámutatni, hogy amíg nem tudok hinni abban, hogy az EU közös álláspontot tud kialakítani, és hogy ez az álláspont nem a multinacionális monopóliumok és nagy termelők érdekeit képviseli, addig azt fogom gondolni, hogy a tagállamoknak kell nagyobb döntéshozatali ö, hatáskört a kezükbe adni azzal kapcsolatban, hogy termesztenek-e vagy sem GMO termékeket. Nicholson képviselő. Köszönöm, elnök úr. Örültem a jelentéstevőtől, hogy mennyire reálisan fogalmazott az elején, amikor elmondta, hogy mi is a tagállamokban jelenleg a valóság. Ha egyetemen nézzük, hát nagyon sok nézeteltérés van azzal kapcsolatban, hogy a helyzet hogyan fog alakulni. Nem hiszem, hogy könnyű lesz megtalálni az előremutató utat. Van-e indokolás arra, hogy a tagállamok mögé bújjunk, nem tudom. Hát van, aki azt gondolja, hogy a, többet kellene tagállami szinten dönteni, és kevesebbet közösségi szinten. Nem lehet mindenkinek, mind a 7-27 tagállamnak az érdekeit egyszerre kielégíteni. Hát valóban itt vannak azért korlátok. A biztos úr egy zsákutcát, egy igen, megoldatlan helyzetet akar így megoldani, és lehet, hogy meglepi őt a reakció erre. Az az érzésem, hogy az engedélyezéseket akkor lehet az import GMO-kra felgyorsítani, tehát ez a cél, hogy gyorsítsuk fel a GMO engedélyezéseket az importtermékekre. Ezt el kell valahogy intézni. Két helyen vannak azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e ez a felgyorsítás. A jelentéstevőnek igaza van, a jogi véleményt kell először megnézni, még mielőtt döntenénk még valami, amit szeretnék pontosan látni, az, hogy választási lehetőségünk legyen. És az út első szakaszában azt tudom, és a lehető legrövidebb legyek, azt nem tudjuk megengedni magunknak, hogy a mi szakbizottságunkat félreállítsák az ezzel kapcsolatos vitában. Részt kell ebben vennünk, a lehető legtöbbet kell tennünk azért, hogy megoldást találjunk az út végén. Köszönöm. Köszönöm. Megginesz asszony, majd a bizottság. Rövid leszek. Köszönöm George Lyonnek, hogy nagyon röviden felvetette a kérdéseket, amire választ kell találnunk. Szeretném ezt a jogi véleményt én is megtalálni, és a szakbizottság is ezt nagyra fogja értékelni. Nagyon nehéz számunkra bármilyen javaslattal élni, hogyha nincsen egyetemű helyzet. A bizottsággal kapcsolatban nem lennék ennyire kemény, inkább a tanács felé. Azt gondolom, hogy politikailag ö, teljesen lemondtak a tanács tagjai ö, erről a kérdésről. Mi boldogan importáljuk a GMO fehérje forrásokat az állattenyésztéshez, és bizonyos tagállamok jó okkal félnek a GMO-tól, tehát egyáltalán nem vagyunk konzekvensek ezzel kapcsolatban. Emlékeztetnék rá, hogy itt egy konkrét javaslatról beszélünk arról, hogy a tagállamoknak adjunk-e hatáskört arra, hogy korlátozzák vagy betiltsák a GMO termesztését. Nem arról van szó, hogy EU szerte be akarjuk tiltani a GMO-kat, nem az engedélyezésről van szó, persze ez is a vita részét képezi, de ez egy nagyon konkrét javaslat ahogy az Jim Nicholson is mondta, szeretném a bizottság véleményét meghallgatni, és remélem, hogy a rövid idő alatt is George sikerül valamit összeállítani. Ha ezt elvetjük, akkor kimaradnánk a vitából, és ez nagyon veszélyes lenne. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót. Dorothy Andrei Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, de azért több kérdésre kitérni. Először is emlékeztetnék magára a kontextusra, a helyzetre. 13 tagállam kérte a bizottságtól 2009. júniusában, hogy lehetőséget kapjanak, hogy maguk dönthessenek arról, hogy akarnak-e vagy sem GMO-t termeszteni. Ez abból adódik, hogy, mint már mondtuk, egy teljes blokk helyzet alakult ki az engedélyezésekkel kapcsolatban, és a termesztési engedélyekkel kapcsolatban a bizottság az EFSA tudományos véleménye alapján a tagállamok kérték az engedélyezés visszavonását, és több alkalommal a tanácsban elhangzott, hogy az lehet, hogy az EFSA pozitív véleményt mondott, ettől mi még nem akarjuk ezt a védzáradékot felengedni. A bizottságnak több javaslata volt, és ezt mind blokkolták. Barózó elnök úr a politikai iránymutatásaiban kimondta, hogy a bizottság javasolni fog valamit, tehát közösségi lesz az engedélyezés tudományos alapokon, és a tagállamoknak mozgásteret adunk a termesztéssel kapcsolatban. Emlékeztetnék rá, amit elhangzott. A bizottság megpróbál mi szerint a bizottság megpróbálna áthárítani a felelősséget egy kényes ügyben. Nem hiszem, hiszen a bizottság továbbra is dönt az engedélyezésekkel kapcsolatban. Itt a parlamentben vagyunk. Szerintem úgy fogalmaznék, hogy a tanács szintjén dönthetnének a tagállamok többségben arról, hogy támogatják-e vagy sem a GMO engedélyezést. Erre soha sincsen lehetőség, és mindig a bizottság az, aki aztán felvállalja a felelősségét. Tehát nem mondhatjuk a bizottság kibújna a felelőssége alól, de hát itt 13 tagállam kéréséről van szó. Ami azt a kérdést illeti, hogy ezen javaslat kompatibilise a WTO szabályokkal. Igen, mi természetesen úgy gondoljuk, hogy igen. Ez a javaslat a termesztésre vonatkozik, nem pedig a vetőmagok forgalomba hozatalára azt kéri, hogy a tagállamok dolgozzanak ki, vagy pontosabban feleljenek meg bizonyos kritériumoknak. Az intézkedésnek, a szerződésnek meg kell, hogy meg kell felelnie, és a nemzetközi kötelezettségvállalásainknak. Negatív kritérium is van, nem használhatják a tagállamok a tudományos alapokat. Miért? Azért, mert a tudományos alapokat már a kockázat értékelésben figyelembe veszik, és figyelembe vehetik a védzáradékoknál is a tagállamok. Tehát minden, ami más, minden, ami nem tudományos alap, azt lehet figyelembe venni a tagállamoknál. És jelenleg a tanács szintjén, a munkacsoport szintjén foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne definiálni ezen kritériumokat. Tény, a bizottság nem javasolt egy listát, és biztos, hogy nem is fog egy zárt listát javasolni, ez mindig nyitott lista lesz, mert kellő ö, rugalmasságot, mozgásteret akadunk a tagállamoknak adni a választás tekintetében. EU szintjén soha nem fogjuk majd az összes kritériumot meghatározni. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a tagállamok megfelelő ö, mozgásteret kapjanak, de készen állunk, hogy ezzel foglalkozzunk, és hogy javítsunk ö, azon elemek listáján, amelyet a tagállamok felhasználhatnak. A tagállamokat megvédjük, hogyha nemzeti szinten netán vitatható intézkedést hoznak, a tagállamok nemzeti szinten megbeszélhetik a döntéseiket, és azt gondolom, hogy a gazdák és a gazdasági szereplők talán még inkább részt vesznek majd a vitában, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy korlátozza vagy betiltja az adott GMO-t, mint a jelenlegi helyzetben, amikor is az EFSA szintjén történik a vita, vagy pedig a védzáradékokkal kapcsolatban. Lesz-e ennek negatív hatása a belső piacra? Nem. Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Ez csak a termesztésre vonatkozik, nem pedig a vetőmagok szabad ö, forgalmazására. Mindenki egyetért abban, hogy nagyon vitatott ez a kérdés, és nem hiszem, hogy van más ugyanennyire vitatott és ennyire összetett kérdés még. Tehát nem célunk, hogy ez precedens teremtsen más területeken is. ami azt a kérdést illető, hogy túl korai -e ez a javaslat, meg kellett volna várni a tanács, 2008-as tanács következtetéseit a bizottság ezt a javaslatot elkészítette, ez teljesen megfelel a 2008-as tanácsi következtetéseknek, ugyanis a 2008-as tanácsi következtetés több mindent kért, egyebek között azt, hogy vegyük figyelembe a regionális aspektusokat, és tegyünk valamit az együttéléssel. A bizottságnál van itt egy szöveg, de elfogadtunk egy más szöveget is, az ajánlást az együttéléssel kapcsolatban. És ez a szöveg elismeri azt, hogy a térségek és a tagállamok a jövőben bizonyos térségekben betilthatják vagy korlátozhatják a GMO termesztést. Nos, a tanácsban, az Agri eh, MV eh, tanácsban milyen volt a vita? Nem lennék olyan pessimista, mint amit hallottunk. Azt hiszem, hogy vannak kérdések, de sok eh, tagállam támogatta a bizottság javaslatát, és úgy gondolja, hogy ez egy bátor javaslat. És teljesen jogosan azt kéri a bizottságtól, hogy tovább dolgozik a kritériumokon, és várják a tanácsi jogi szolgálatok véleményét. Mi bizottságén azt fogjuk mondani, hogy a javaslatunk megfelel a szerződéseknek, a vétószabályoknak a bizottság és jogi szolgálata ilyen elemzést végzett. A tagállamok azt kérték a jogi szolgáltat, hogy adjon véleményt, ez nem sokára megszületik. A tagállamok ezt a véleményt akarták hallani, és a kritériumon kértek munkát. Azt hiszem, hogy ö, még sok mindenről lehet vitatkozni. Ö, készen állunk válaszolni minden kérdésre a jövőben is, és elmagyarázni a javaslatunkat szívesen segítünk megérteni azt, ami nehéznek tűnik. Úgy gondoljuk, hogy ez egy pozitív javaslat, amely javít a rendszeren, és amely fenntartja a közösségi engedélyt, amely a tudományra alapszik, és ezzel be is fejezném, megerősíti a tanács 2008-as következtetései által kért dolgokat, azaz a kockázatfelmérés EFSA függetlensége, ezen dolgozunk, társadalmi, gazdasági hatás. Nos, készül egy tanulmány a GMO hatásról, ezt az év végére előállítja. Dolgozunk a monitoringon a GMO nyomon követésén, és dolgozunk a guideline-okon, az iránymutatáson. Ezeket nem sokára elfogadja az EFSA. Sok munkaterület van, a bizottság vállalta, hogy a javaslatokat kidolgozza, és át fogjuk adni a társadalmi gazdasági tényezőkre gyakorolt hatás az év vége előtt. Megpróbáltam gyorsan válaszolni sok kérdésre. Molto bene, ringraziamo. Köszönöm szépen. Sok sikert a munkához George Lyonnak kapcsolatban maradunk. Szolgálti közlemény holnap reggel. George, szót kérsz? Nem, le kell, le kell álljunk, most már ö, nagy késésben vagyunk. Ö, kollégám ö, Stefan ö, de Foll említette ö, egy formális megállapodást lehet-e kötni az ENVI szakbizottsággal. A két szakbizottság tehát össze fog ülni, és lefedi elnök közbevág, és ezzel formalizálnánk, hiszen közös témáról van szó. Rendben, George, mondja az elnök. Foglalkozom vele. Foglalkozom ezzel és megkeresem az illetékest. Holnap a PH350-ben találkozunk, két találkozó van, akik részt kívánnak venni. Az egyik Louis Campesina képviselők terme, mostantól 20 óráig, és utána Danellis asszony meghívása 20.30-tól a mezői termékek minőségéről 5G2-ben. Köszönöm, holnap találkozunk, a koordinátorok kérem 9-re jöjjenek egész pontosan.